Kedves kollégák, hadd kérjem meg önöket, hogy foglaljanak helyet, mert az első napirendi pontunk hozzászóló előadói már itt vannak, úgyhogy javaslom, hogy folytassuk munkánkat a 14-es napirendi pontnál. Szeretném megadni a szót a helyzet ismertetésére a szociális partnerek között kötött megállapodásokról Armindo da Silva úrnak, a szociális párbeszéddel foglalkozó igazgatónak a foglalkoztatáspolitikai főigazgatóságtól egy feljegyzést kiosztottunk ezzel kapcsolatban önöknek a háttérről, illetve nyilván tudják, hogy alapvetően az a tétje ennek a tárgyalássorozatnak, hogy e, hogyan lehet nyomon követni majd a szociális partnerek megállapodásait. Igazgató úr, 10 percre megadnám önnek a szót, nagy figyelemmel hallgatjuk, tessék. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghívták az Európai Bizottságot, hogy pontosítsuk, hogy mi is a helyzet jelenleg a szociális partnerek megállapodásaival. Mint tudják, az Európai Unió jogkörei között megtaláljuk a szociális párbeszéd európai szintű előmozdítását is, és a szerződés 155-ös cikke alapján az európai szociális partnerek jogosultak szociálpolitikai megállapodások megtárgyalására, illetve tanácsi irányelvvel való végrehajtást kérhetnek szektorális és horizontális tárgyalások is lefolytatásra kerültek, szociális téren hozott irányelveink egy része ilyen megállapodást hozott, a e, határozott idejű szerződések, a részmunkaidő, e, az anyasági e, szabadság, a gyermekgondozási szabadság ilyen területek. 2012-ben az ágazati szociális párbeszéd két megállapodást hozott, amelyeknek a szociális partnerek EU jogszabályával alkalmazását kérték. Egyrészt a vízi utak használatáról, másrészt a fodrászati szektorról születtek megállapodások a szociális partnerekkel. Ezen kívül a tengeri halászati szektor munkakörülményeiről is most zajlik egy megállapodás véglegesítése, és itt is jogszabályalkotása várható a szociális partnerek a munkaidő irányelv felülvizsgálatáról is meg akarnak állapodni az év végéig. Jogszabályalkotás várható tehát mindkét területen egy bizottsági konzultációra reagálva indult meg a tárgyalási folyamat. A szerződés rendelkezéseit az Európai Bizottság több kommunikációval pontosította legkésőbb 2002-ben. Az interpretáció azonban nem akadályozza meg a tanácsot abban, hogy módosítsa a megállapodásokat a bizottság javaslata alapján a tanács kötelezővé teheti a rendelkezéseket, a parlamentet pedig tájékoztatják a folyamatról, de nincsen közvetlen szerepe. Eh, az eljárásban a bizottság továbbra is eh, eh, maga dönti el, hogy kezdeményez-e jogszabályalkotást a tanácsnál. A kommunikációkban, amelyeket említettem, a bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a megállapodásokat elemezze, és, hacsa, és hogyha nem javasol európai jogszabályt, amire még nem volt példa, akkor mindig tájékoztatja erről a szociál és partnereket. A bizottsági elemzés a megállapodás jogszerűségéről szól, tehát a közösségi joganyaggal való összegyeztethetőségről, illetve a kihatásról a kis és közepes vállalkozásokra ellenőrzi az aláíró felek miben létét, és a víziútakkal kapcsolatban az európai fellépésnek a gyakorlati hasznát is vizsgálja az Európai Bizottság, ami a fodrászati szektor, munkabiztonsági, munka egészségügyi szabályzását illeti, bírálat érte ezt a megállapodást több tagállam részéről. A központi szociális partnerek hosszú ideig dolgoztak rajta, tudományos bizonyítékok birtokában, különböző légzőszervi allergiák alakultak ki korai életkorban ebben a szektorban illetve jó gyakorlatok és egyes tagállamok jó szabályozási gyakorlata is rendelkezésre áll. Súlyos egészségügyi ártalomról nincs szó. némi eh, bírálat érte a megállapodás rendelkezéseit, miszerint azok túl részletesek, és nem összeegyeztethetőek az arányossági szubszidiaritás elvével. Na most az Európai Bizottság munkatársai, különösen a foglalkoztatási főigazgatóság elkötelezettek, hogy minden már benyújtott, illetve elkészületben lévő megállapodást megvizsgálnak, jogi megfelelőség, a KKV-kra való kihatás, illetve a gyakorlati haszon szempontjából. Mindenképpen arra van szükség, hogy alaposan vizsgáljuk meg a költséghatását is ezeknek a megkötött megállapodásoknak. A hatástanulmányok eredményeit közzétesszük a bizottság testület, hogyha nem utalja a tanács elé az ügyet, akkor azt alaposan indokolni fogja. 2013 közepéig lezajlik ez a munka. A jövőben, hosszabb távon felismerjük, hogy részletesen meg kell vizsgálni a 155-ös cikk alkalmazásának gyakorlatát az intelligens szabályozási ágenda fényében. A bizottság elkötelezett, hogy a szociális partnerek autonómiáját, önrendelkezését tiszteletben tartsa, ugyanakkor a kezdeményezési jogkörét fenn akarja tartani, és mindig meg akarja vizsgálni, hogy arányos költség szempontból hatékony, és jogilag minden szempontból kifogástalan szabályozást javasoljon csak a szociális partnerek megállapodásának jogszabályba foglalására. Pillanatnyilag azzal foglalkozunk, hogy aktualizáljuk a szociális partnerek megállapodásainak módozatait. 2002-es az utolsó közleményünk, kommunikációnk, tíz év telt el azóta, az elveket mindenképpen frissíteni kell a tapasztalatok fényében, és mindenképpen világossá kell tennünk a szociális partnerek előtt is, hogy minden jogszabály kezdeményezés esetében a hasznosság jegyében kell eljárnunk. Elnök, köszönöm szépen a az Európa Tanár Szociális Bizottsága és az ILO egyaránt működési problémákra mutatott rá a szociális párbeszéd működését tekintve, illetve a kollektív szerződések megkötését tekintve úgy gondolom, hogy igencsak időszerű, hogy a helyzetet áttekintsük most. Van néhány kérdésem, de először eh, átadnám a szót a kedves kollégáknak, hogy ők is hozzászólhassanak ehhez a vitához. Ki szeretne hozzászólni? Szerkász úr? Farbr úr? Nem. Szerkász úr, tessék. Este es un asunto... Nos, ez egy olyan téma, amit illetően egy komoly konfliktus készül. Nem csupán azért, mert konkrét megállapodásokról beszélünk a fodrászat és egyéb ágazatok területén. Itt az Európai Unió működési szerződésében úgy tűnik számomra, hogy a szociális partnerek közötti párbeszéd, tehát a 155. cikk értelmében akkor folytatandó le, hogyha ők óhatják a létező megállapodások erősítését. Az EU-n belüli megállapodások az egyes tagállamokban a szociális partnerek bevált gyakorlatának megfelelően hajtandóak végre a 155-ös cikk értelmében a bizottság javaslatára a tanács által elfogadott határozat alapján. Úgy tűnik számomra, hogy a tanács teljes autonómiában azt tesz, amit csak akar, akár a logika ellenében is, vagy a szociális párbeszéd alapja ellenében. A bizottságnak azonban alkalmaznia kell a szerződéseket, hiszen az Európai Bizottság a szerződések őre. Véleményem szerint tehát úgy kell eljárnia, mint a korábbiakban, a szociális partnerek által aláírt megállapodásokat kell érvényesítenie. Ezt a doktrinát nem lehet ö, megszüntetni, ez egy ö, bevált ö, gyakorlat. Itt megpróbálják a szociális partnerek kapacitását csökkenteni, annak érdekében, hogy egy régi kérelemhez térjünk vissza. Itt ö, mélységes támadás történik az Európai Unió alapvető eszméi ellen, éppen azért, mert ahogyan a titkárság is említette, van itt egy levél 7-8 tagállam részéről, itt lobbizásról, nyomásgyakorlásról van szó az Európai Bizottsággal szemben, mert nem tartja tiszteletben a szociális partnerek közötti viszony alapvető értékeit. Itt ez egy támadás az Európai Bizottság hatáskörei ellen a tagállamok részéről. A frakcióm nevében tehát azt szeretném elmondani a bizottság jelenlévő képviselőjének, hogy élvezi valamennyi támogatásunkat, hajtsák végre a feladatukat, ne engedjenek a tagállamok nyomásának. Egy másik kérdés. Ez a tagállami levél Nagy-Britanniáról, Lengyelországról, Németországról, Finországról, Észtországról, Szlovéniáról, Horvátországról van szó. Nagy-Britannia mindig az első ilyen esetekben. Nagy-Britannia az első, és Horvátországgal végződik ez a sor, mely ország nem is tagja az EU-nak még. Egyáltalán aláírhat egy ilyen levelet? Köszönöm. Van-e? Richard Fabre. Nos, amit Alejandro mondott, azzal kapcsolatban annyit mondhatok el, hogy teljes mértékben osztom nézeteit, és a bizottság képviselőjétől kérdeznék valamit. Arról beszélt, hogy egy új munkaidő irányelv készül. Tudjuk-e, hogy mit akarnak ebbe az új munkaidő irányelbe egyáltalán beleírni. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Bárki kérje még a szót. Ha nem, akkor én magam is szeretnék néhány kérdést feltenni Da Silva úrnak. Nincs előttem ennek a híres levélnek a dátuma a szociális párbeszéd lefolytatását ellenzők levelére gondolok. Érdekelne, hogy mikor küldték ezt a levelet, és szeretném megérteni a folyami hajózással párhuzamosan folyó folyamat útirányát. Ugye itt a fodrászati szektorról van szó, február 15-én kötötték a megállapodást, ami a fodrászok tehát a hajózás esetében, április 26-án pedig a fodrászati ágazat esetében. Mikor döntöttek a hatástanulmányról, ki fogja elvégezni a hatástanulmányt, és mindig így járnak-e el, ahogy ebben az esetben? Azt is említette ön, hogy a megállapodásokkal kapcsolatban bizonyos kritériumokat ellenőrizniük kell ahhoz, hogy jogszabályt kezdeményezhessenek. A fodrászati szektor esetében az önök által megvizsgált kritériumok mennyiben teljesülnek? Például a reprezentativitást említette ön ki tudták pipálni az összes kritériumot, tehát minden feltétel teljesül ahhoz, hogy a megállapodásból jogszabály legyen, európai jogszabály. Ezek lennének az első kérdéseim, amelyekre örülnék, hogyha válaszolni tudna, tessék. Oui, uh, je vais essayer de, de... Igen, megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Először is a levél keltezésével kezdeném a holland szociális ügyi államtitkár írta alá, kilenc Európai Uniós tagállam és Horvátország nevében 2012. október 25-i keltezésű ez a levél, és szeretném elmondani, hogy ami a folyami hajózás megállapodását és a fodrászati megállapodást illeti. Az a szándékunk, hogy ugyanúgy fogunk eljárni. A hatástanulmányokat szeptember elején rendeltük meg, és amikor egyértelművé vált, hogy a szociális partnerektől, a megállapodások aláíróitól nem fogunk megkapni bizonyos információkat, bizonyos elemzéseket, amelyek lehetővé tették volna, hogy értékeljük a helyszínen, tagállamokban létező szabályok, illetve az elfogadandó szabályok közötti különbségeket illetve e, azt, hogy szükség van-e új e, szabályozásra a meglévők mellett. A folyami hajózás esetében a szociális partnerektől nem sikerült beszerezni a szükséges információkat, úgyhogy e, úgy döntöttünk, hogy hatástanulmányokat fogunk kérni, amelyek meghatározhatják, vagy rámutathatnak, hogy mennyire van szükség új szabályozásra. Tehát két hatástanulmányt végeznek külső konzulensek, mind a kettő megindult, az egyik tehát a folyami hajózásról, a másik pedig a fodrászokról. A tanulmányok célja elsősorban az, hogy, amint említettem, bemutassák, hogy költséghatékonyság szempontjából az új szabályozás értelmére rámutassanak. Ami a már elvégzett tanulmányokat illeti, a Dublini Eurofund végezte ezeket, és ezek rendelkezésre állnak, ezek alapján a két megállapodás aláíróinak reprezentativitásával kapcsolatban már van visszajelzésünk, elképzelésünk. Na most, ami az európai joganyaggal való összeegyeztethetőséget illeti, ezt mi magunk vizsgáljuk. Egyébként ezt a munkát is megkezdtük már egy ideje, viszonylag előre haladott stádiumban van. Most alapvetően a gazdasági és szociális kihatásokat kell felmérni, de szeretnénk jól érteni a különbségeket a javaslatok és a tagállamokban meglévő szabályok között a hatástanulmányal kapcsolatban és a smart regulation kapcsolatban is azt mondhatnám, hogy ezek az eljárások egyre javulnak. Úgy gondolom, hogy ma már a jogalkotási javaslataink a, a tényszerű helyzetet jobban figyelembe veszik, mint tíz évvel ezelőtt, ezt mindenki elismeri, ugyanazokat az elveket kívánjuk alkalmazni természetesen, ugyanezeket az elveket a szociális partnerekkel való megállapodás alapján tett kezdeményezésekre a szociális párbeszéd eredményeit ugye tiszteletben kell tartaniuk a szerepvállalóknak, de amikor a szociális partnerek a bizottságtól azt kérik, hogy tegyen jogszabálykezdeményezést a tanácsnál, akkor a bizottságnak a kezdeményezés értelmét használt szintjét, minőségét is vizsgálnia kell. A bizottság nem lehet egyszerű levél továbbító a kezdeményezés monopóliuma nála van, és a tagállamoknak segíteniük kell abban, hogy a bizottság megismerhesse a különbségeket a javaslat és a meglévő szabályozás között tagállamoktól állásfoglalásokat kapott már a bizottság, de ez nem feltétlenül változtatja meg a bizottság véleményét. Az irányelv felülvizsgálatra is vonatkozott egy kérdés, a munkaidő irányelvről van szó, tehát az elkövetkezendő hetek, napok során valószínűleg megérkezik a szociális partneri megbeszélések eredménye, a Business Europe, a CUAP e és az ACUS e részéről. 2011 végén kezdték meg ezeket a tárgyalásokat, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy a tárgyalások eredményéről beszámoljanak, mint említettem, tehát most hamarosan néhány napon, néhány héten belül. Természetesen nem tudjuk, hogy miről lesz szó, hogy pontosan melyek ezek az eredmények, a bizottság is várja ezeket az eredményeket, és természetesen az a szándéka, hogy elemzéseivel kiegészítve, értékelésével kiegészítve, ismertesse ezeket, hogy a tanács meghozhassa megfelelő döntéseit. Alexandr Szerkasz. La respuesta del señor Silva me plantea... Silva úr válasza arra ösztönöz, hogy új kérdéseket tegyek fel. A bizottság nem egyszerűen levél továbbító, leveles láda, és senki sem foszthatja meg a bizottságot az és jellemzési képességétől. Itt nem csupán a minőségről van szó, hanem a szerződés elveinek betartásáról és a szociális partnerek szerepéről. Ez az európai jog forrása. Tudni szeretném tehát, hogy az ebben a két esetben zajló folyamat, illetve eljárás, ez ugyanaz-e, mint ami korábban bevett szokás volt. Itt nem elég a hivatkozás a tagállamok levelére, hogyha elmélünk ebben a problémában, láthatjuk, hogy a tagállamok levele előtt mert a nagy-britanniai fodrászok szakmai szövetsége lobbizott az Európai Unió, illetve a szociális partnerek ellen már egy állásfoglalásában. Aztán volt egy másik ilyen eset is Hollandiából. Tehát itt egy összpontosított nyomásgyakorlásról van szó, egyes munkadói vállalatok részéről, egyes tagállamok részéről. Itt ki akarják üresíteni a megállapodás értékeit, mely a partnerek között jött létre európai szinten. Ezen kérdések tükröződnek azon tagállamok levelében, amiről beszéltem. Szilva úr, szeretném tudni, hogy ezen nyomásgyakorlás más elemzéshez vezeti el önöket, mint amit a múltban gyakoroltak. Érdekelne tehát, hogy a bizottság ugyanúgy jár el az elemzés az értékelés területén, vagy már megszenvedi ezt a nyomásgyakorlást, és emiatt meg kell változtatni a eljárásait. Szeretnék én is visszatérni a kérdésekre. Köszönöm a választát. Ugye azt mondta, hogy a Dublini alapítvány foglalkozik a reprezentáció kérdéseivel e, és az értékeléssel. Jó lenne, hogyha megkapnák majd ezt az értékelést, ami a bizottság gyors munkáját illeti. Remélem, hogy a kompatibilitással kapcsolatos munka is lezárult már, és szeretnénk tudni, hogy mi is a az eredmény, de engedjen meg egy általános észrevételt, és ennek semmi köze az ön válaszadási képességéhez. De azért meg kell azt is jegyezni, hogy a bizottságon belül vannak bizonyos, bizonyos súlyarányok. Akkor, amikor a six-pack vagy a tupakot kellett végrehajtani, ugye ott más volt a fellépés, ugye azt mondhatja, hogy ott az eurót kellett úgymond megmenteni, most pedig ugye a szociális ügyekről van szó, és ez nem ugyanaz. Ugye azt mondja, hogy a bizottság nem egy leveles láda, de megvan az illetékessége. A szociális területeken gyakoroljuk a megfelelő kezdeményezési jogot, és hogyha önök nem leveles ládák, ahogy mondja, a szociális partnerek és önök között, akkor mit is fognak kezdeni ezzel a levéllel? Ugye önök fenn akarják tartani a hatás területüket, akkor hogyan is fognak eljárni a szociális partnerekkel? Számos tanulmányt indítottak el, ahogy említette, tehát akkor mégiscsak van ö, valamilyen probléma a tagállamok levelével, mert az, az önök kezdeményezésével kapcsolatos ö, tevékenységet ö, támadják. Szeretném, hogyha ismételten válaszolna ezekre a különböző kérdésekre. Sőt, még engedje meg, lenne még egy kérdésem a munkaidő irányelvel kapcsolatosan. Ugyanazt látjuk, hogy ugyanez volt az eljárás a mandátum megkezdése óta. A bizottság válasza mindig az, hogy a szociális partnereknek kell megegyezniük a munkaidő irányelvel kapcsolatosan. Ugye, hogyha a szociális partnerek megegyeznek, azt a, azt a bizottság is majd figyelembe veszi és elindítja a folyamatot. De hogyha nincs megegyezés a szociális partnerekkel, vagy ha mégis van a munkaidő irányelvvel kapcsolatosan, ugyanúgy megkaphatják másik tíz tagállamtól egy, ezt a típusú levelet? Ugyanis itt az európai jogalkotásnak egy nagyon fontos területéről van szó, a szociális modellről, az Európai Unió versenyképességéről. Igen. Igen, azzal szeretném kezdeni, hogy tisztázzak egy pontot, ami a kritériumokat illeti. Mely kritériumokat használunk a szociális partnerekkel kötött megállapodások értékelésére? Ezek a kritériumok ugyanazok, mint ahogy Szerkász úr is mondta, a hagyományosan voltak. Tehát a képviseletet, e, a reprezentativitást, elemezzük, értékeljük a közösségi joganyaggal összeférhetések, elemezzük a KKV-k helyzetét, elemezzük, értékeljük a szociális partnerek kezdeményezéseit elemezzük, valamint az adott megállapodás hozzáadott értékét is elemezzük. Ezekre a kritériumokra tettem utalást, a 90-es években, a 2000-es években ugyanezek voltak a kritériumok. Nem, nincs változás ezen a területen. Ami a mennyiségi tényleges tényezőket illeti, tehát ez, ezeket veszük alapul az elemzésünkben azt is látjuk, hogy volt egy fejlődés a bizottság javaslatait illetően, nevezetesen minden javaslatát a bizottságnak egy hatástanulmánynak kell kísérnie. Ez egy történelmi fejlődés eredménye, és ezeket az elveket alkalmazzuk, hogy jobban megalapozzuk az elemzéseinket is. Tehát itt semmiféle változás nincs. Ahogy mondtam, ismétlem, az a döntés, hogy sokkal tény, tények, tényeken alapuló e, elemzéseink legyenek. Ezt a döntést már sokkal korábban meghoztuk, mint a tagállamok levele megérkezett volna a szociális partnerek, a tagállamok, a különböző szervezetek tudják, hogy a bizottság egy jogalkotási kezdeményezést indított el, és természetesen nyomást gyakorolnak a bizottságra. Ez nem az első alkalom, hogy erre sor kerül. Ez a levé, ennek a levélnek nem lesz a kritériumok alkalmazására kihatása. Tehát a levélre válaszolni fog a bizottság, de nagyon sok levelet küldenek a bizottságnak, és ez is egy ilyen levél. Ami a, a munkaidő irányelvet illeti, ugyanezeket a kritériumokat fogjuk alkalmazni, ez teljesen nyilvánvaló. Nem látjuk annak okát, hogy ne alkalmaznánk ezeket a kritériumokat, ami pedig az elvégzett elemzések eredményeit illeti. Az eredményeket nyilvánosságra fogjuk hozni, tehát minden elemzést együtt fogunk nyilvánosságra hozni, a kompatibilitással kapcsolatos, a költséghaszonnal kapcsolatosakat is. Tehát egy időben hozzuk nyilvánosságra az elemzéseket. A rendelkezésre álló elemek a reprezentativitást illetően arra mutatnak, hogy jelenleg kielégítő a helyzet, a mind a folyami hajózás, mind pedig a fodrászati ágazatra vonatkozóan. A gazdasági, a jogi elemzés ugyanabban az időben fog nyilvánossága kerülni. Nagyon röviden, elnök asszony. Kötelességem, hogy elmondjam Szilva úrnak, hogy a frakcióm esetében mi nem követjük ezt az utat, azt, hogy minimalizálják ezen tagállamok levelének értékét, és ezt ugyanolyan szintre helyezzék, mint amit az Európai Bizottság a civil társadalomtól kap, amelynek teljes joga van arra, hogy közöljáráspontját az Európai Bizottsággal. A itt most nem arról van szó, hogy a tagállamok a tanácsról folytatnak eszmecserét, akkor kell vélemény nyilvánítaniuk, amikor a bizottság javaslata már a kezükben van. Nem szabad befolyásolniuk, vagy megkísérelni befolyásolniuk a bizottságot a kritériumok szabad meghatározásában. Ez tehát nem egy semleges kérdés, ez egy súlyos, érdemi és formális kérdés is egyben furcsanak tűnik számomra, hogy a bizottság, amely annyira féltékenyen védi hatáskorait, most nem lép fel keményebben. Rendben van, nem mehetünk most tovább ebben a vitában, az eszmecserében. Szilva úrral megköszönöm ezt az eszmecserét, és majd meglátjuk, hogy mind a bizottság, mind pedig a politikai frakciók, vagy az egyes személyek milyen tanulságot vonnak le ebből az eszmecseréből. Tehát akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, most pedig visszatérünk az időben, ugyanis egy olyan ponttal foglalkozunk, amelyet tegnap kellett volna megvitatnunk, a 11-es napirendi pontról van szó. A 11-es pont a személyek adatvédelmével kapcsolatos. Nagyja hírs tett javaslatot a Libe bizottság részére. A Libében Jan Albrecht zöld kollégánk a jelentéstevő. Nagyja Hirschnek adom meg a szót, hogy mutassa be a véleménytervezetét. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um... Köszönöm, elnök asszony. Egy pillanat. Tehát jelenleg zajlik ez a nagy vita az adatvédelemről, és most foglalkoztatási szakbizottságunk véleményt nyilváníthat ezzel a témakörrel kapcsolatosan. véleményemben megpróbáltam itt a 82-es cikre koncentrálni, el tudják képzelni, hogy rengeteg vita van más cikkekkel kapcsolatban is, főleg a Libe szakbizottságban, amely illetékes. Itt a preambulum bekezdésekről van szó, illetve 82-es cikkről, erre vonatkoznak a módosítók. Már volt egy rövid elnyékjelentéstevői találkozó korábban, hogy az eljárásmódot meghatározzuk, és nagyjából abban állapodtunk meg, hogy a 82-es cikkre összpontosítunk, és remélhetőleg a véleményünket majd figyelembe veszik. A Libében is zajlik egyébként a vita. Eddig a 82-es cikk, amely az adatfeldolgozás és a foglalkoztatás kontextusára vonatkozik, elég egyszerű módon jelent meg a rendeletben. A célunk az volt, hogy néhány egyéb vetületet is felvegyünk. Itt egyes tagállamokban ö, különböző az adatvédelmi szint a munkavállalók szempontjából. Éppen ezért az volt a célunk, hogy úgy változtassuk meg a megfogalmazás első mondatát, hogy a tagállamokban, ahol magasabb ez a védelmi szint, azok a tagállamok meg is őrizhessék ezt. Az eredeti megfogalmazást megvált megváltoztattuk az ezen rendelet szabályaival való összhangban kifejezésre, és ez lehetővé teszi azon tagállamoknak, ahol magasabb a védelmi szint, hogy ezt a szintet meg is őrizzék. Aztán itt van még a kollektív szerződések kérdése, amelyek gyakran tartalmaznak adatvédelmi kitételeket. Nos, ezen kollektív szerződéseket is felvesszük, ez is megtörtént ez volt a célunk, az is volt a célunk, hogy minimum követelményeket fogalmazzunk meg. Ahogyan elmondtam, tudatában vagyok annak, hogy a tagállamokban különbözőek a védelmi szintek, de azok a minimum standardek, amelyeket itt megfogalmazunk, azok egy minimum standard keretet nyújtanak, amelyet szeretnénk itt viszont látni majd a rendeletben. Tehát itt a munkavállaló tudomásul vétele nélkül az adatok feldolgozása nem lehetséges, a titkos felügyelet vagy felülvizsgált úgy szintén általános értelemben tilos, az elektronikus, akusztikus felülvizsgált vagy ellenőrzés úgy szintén tilos, például a szünetekben, vagy az egészségügyi helyiségekben, vagy az öltözőkben, az ilyenfajta megfigyelés úgy szintén tilos. Aztán itt van a telefon, az e-mail, az internet használat a munkavállalók részéről, ezt szintén bevettük a szövegbe, az ezzel kapcsolatos problémákat van itt megállapodás, korlátozott hozzáférési jogot illetően, csak ez lehetséges a munkavállalók számára. Az adatvédelmi ombudsmant is szerepeltetni akartuk itt a szövegben. A hátrányos kezelés tilalmát illetően, az elbocsátási követelményekkel kapcsolatosan, tehát itt mindenféleképpen fontos, hogy a munkavállaló megfelelő védelmet élvezzen ezekben az adott esetekben. Aztán itt vannak még a személyi adatok, egy ö, foglalkoztatási csoportra vonatkozóan. Ez engedélyezett lehet, hogyha célzott adminisztrációs rendeltetése van, amennyiben az érintett érdekcsoport érdekeivel nem el ellentétben. Aztán itt a harmadik országok kérdéseit az ötös fejezetben külön kezeltük. Az egyik legvitatottabb téma az volt, hogy a szabad beleegyezés egyáltalán mennyire lehetséges a munkavállalók részéről. Ezt teljes mértékben kizárni, ez súlyos hátrányokat jelentett volna a munkavállalók számára, például az önkéntes üzemi nyugdíjak vonatkozásában, a gyermekgondozási programok és egyebek vonatkozásában. Éppen ezért én úgy döntöttem, hogy itt a hetes cikk második bekezdése nem kerül alkalmazásra, mert az adatfeldolgozás jogi vagy gazdasági előnyös következményekkel járhat a munkavállaló számára, és ez a továbbiakban is lehetséges kell, hogy legyen például egy ö, kérdő ív ö, végrehajtás vagy kitöltés a munkavállalók részéről, amikor a gyermekgondozásról van szó. Ez vezethet ahhoz, hogy a munkavállaló gazdasági előnyt élvez, mert egy jó gyermekgondozási helyet kap ezen adatoknak köszönhetően. Éppen ezért a megállapodást bizonyos területeken továbbra is lehetővé kell tenni. Aztán a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében világosan kijelentettük, hogy nem akarjuk, hogy a bizottság anyagi jogi értelemben itt valamint változtathasson. Nagyon kényes témák ezek. Hogyha technikai vagy biztonságtechnikai sztenderdekről van szó, akkor természetesen megfelelő az, hogy a bizottság időről időre megbeszéléseket folytasson és új kritériumokat szabjon meg, például a biztonsági sztenderdek tekintetében. Nagyjából ezek tehát azok a változtatások, amelyeket eszközöltünk. A 82-es cikket ki is terjesztettük. A foglalkoztatottak adatvédelme azt hiszem, hogy annyira fontos téma, hogy itt mindenképpen nagyobb terjedelemben kell ezzel foglalkozni. A módosítók benyújtásának határideje december 11-e, és megpróbáljuk majd összehozni a kompromisszumos módosítókat. Még két a találkozót tervezünk. Nagyon részletes vitára számítunk még. Köszönöm szépen. Um, Alexandro Alejandro Cercas, McIntyre asszony, jelenleg ezek a előadók, és a, talán a bizottság képviseletében is, igen, a bizottság képviseletében is lesz egy felszólaló. Először Alejandro Cercas. Gracias, señora presidenta. Köszönöm elnök asszony. Sajnos az elnyék jelentéstevő Reiner képviselő nem tudott jelen lenni itt most a szakbizottsági ülésen, mert megváltoztatták ezen napirendi pont helyét a napirenden, de átadta nekem feljegyzések, a feljegyzéseit. Nos, mm, nagyon hamar felvette Hirs asszony a kapcsolatot az enyik jelentéstevőkkel. Rendkívül fontos eszmecse, és a módosítói felölelik aggodalmaink nagy részét, amelyeket ezen fontos témakör kiváltott belőlünk, és teljes mértékben egyetértünk a fő pontokkal, azon lehetőségekkel, hogy azon tagállamok, ahol a szintek, védelmi szintek magasabbak, azok ezeket megőrizhessék. Azon személyek, akik az adatvédelemmel foglalkoznak, amelyek akik ezzel a feladata vannak megbízva, azokat természetesen védeni kell. Az, például az elbocsátás vagy egyéb retorziós felépések részéről a vállalatok esetében. Ezen kívül nagyon fontos a magánélet védelme, megkülönböztetést kell tenni a magánélet és a munkahelyen zajló élet között bármiféle titkos ellenőrzés teljes mértékben tilos, ahogyan ezt ön is említette. Más módosítókat is be fogunk viszont nyújtani, azért is, mert úgy véljük, hogy a 82-es cikk, amelyről ön azt mondta, hogy nem elegendő a ezen fontos érdekek védelme céljából. Nos, tehát már néhány pontot megelőlegeznék. Úgy véljük, hogy a 150 foglalkoztatottban meghatározott küszöb azt jelenti, hogy a kisvállalatok dolgozói védelem nélkül maradnak. Ez tehát azt jelenteni, hogy az európai munkavállalók 90%-ára nem lenne alkalmazandó ez a jogszabály. Nagyon fontos, hogy a jogszabályban ne határozzák meg, hogy a szakszervezetek és a munkavállalók esetében nagyon fontos, hogy konzultáljanak velük, hiszen ezek azok a szereplők, amelyek a legjobban ismerik az adatvédelemmel kapcsolatos problémaköröket. Nos, itt azon munkavállalók véleménye nagyon fontos, akik a biztonság, az egészségvédelem szintjén feladatokkal rendelkeznek. Fontos tehát az úgynevezett fekete listek kérdése, amelyek a vállalatokon belül amelyeket a vállalatokon belül köröztetnek, ezeket mindenképpen meg kell akadályoznunk, ezek a szabadságjogokkal ellentétesek, ugyanakkor az új technológiák alkalmazásával próbálják ezeket a fenyegetéseket terjeszteni. Teljes mértékben lehetetlen ezeket aztán törölni vagy megsemmisíteni. Nagyon fontos számunkra az is, hogy ezzel a témakörrel foglalkozzunk. Ön ezt azon elképzelés jegyében végzi, hogy konfliktus esetén, hogyha az alapvető jogok sérülnek a munkavállalók vonatkozásában, akkor a munkavállalókat mindenképpen meg lehessen védeni. Ez tehát egy rendkívül összetett kérdés volt, és Bizonyosan együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy jobb jogszabály alakuljon ki. Reméljük, hogy ez sikerülni fog. Köszönöm. McIntyre asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani az előadó asszonynak az együttműködéséért, a munkájáért. Nagyon jól tudtam önnel együttműködni az ányék jelentéstevők ülésén. De itt arról van szó, hogy Európa szinten tisztázzunk a helyzetet e, ezen a területen. Ha ez a rendelet a 82-es cikkében beveszi a foglalkoztatást is, ugye, ez jó lenne, és ezt a tagállamoktól is kérjük. Fontos, hogy az üzleti életben a kis KKV-k számára is a tisztázzuk a helyzetet, átláthatóság legyen, és vegyük azt is figyelembe, hogy nagyon sok tagállamban az adatvédelemmel kapcsolatosan nagyon jó jogszabályok léteznek. Persze természetesen vannak korlátai mindannak, ami történik a tagállamokban, és nagyobb átláthatóságra, tisztázásra van szükség magas szintű követelményeknek kell megfelelni. Vannak olyan tagállamok is, amelyeknek nincs megfelelő adatvédelmi rendszere. A 82-es cikkre gondolok konkrétan, ugye itt nincs szó az átláthatóságról, az információ arányosságáról, semmi nincs az adatok biztonságáról, a tudatosításról, az információ adásról, tehát hogy tudják az emberek, hogy milyen típusú információkkal rendelkezhetnek. Éppen ezért vannak agodalmak is. Jó lenne, hogyha a foglalkoztatás terén a, ö, biztosítaná a bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lehetőségét, a bizottságnak gyorsan meg kell változtatnia a szabályokat, ugyanis minnyáján érdekeltek vagyunk. Körülbelül 90 feltalmazáson alapuló jog, ak, jogi aktus létezik e, e témát illetően. Egy nagyon jó egyensúlyt kell kialakítanunk a szövegben, és ezzel egy időben nem akarjuk átruházni a jogi aktusokat a bizottságra. Természetesen várom a módosítókat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. A bizottság nevében, bizottság részéről aki szólal meg. Jó napot kívánok, Tomás Cedik vagyok az Európai Bizottság részéről, az igazságügyi főigazgatóságon, az adatvédelmi ügyosztályon dolgozom. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, a bizottság üdvözli az elkötelezettséget és az véleménytervezetet, amelyet Hirsch jelentéstevő asszony készített. A bizottság üdvözli a remek együttműködést az Európai Parlamenttel ezen nagyon fontos adatvédelmi reformcsomagra vonatkozóan. A jelentéstevő asszony kifejtette, hogy egy fontos ügyre koncentrált a tagállamok, illetve a bizottság szempontjából a foglalkoztatott a kontextusában vizsgálja az adatvédelmet, gondosan megvizsgáltam javaslatait, és úgy véljük, hogy felismerhető, hogy a jelentéstevő asszony jelentős hangsúlyokat helyez bizonyos alapkijelentésekre a foglalkoztatottak adatvédelmével kapcsolatban, ezeket kívánja a rendeletben szabályozni. Tudják, hogy a jelenlegi EU jog az adatvédelem vonatkozásában a 95-ös irányelven kerül szabályozásra. Ez a rendelet tovább fejlesztő, ugyanak fejlesztendő, ugyanakkor azt szeretnénk, hogyha a javasolt rendelet a védelmi sztenderdeket javítaná, semmiféleképpen nem e, csökkenteni ezeket. Éppen ezért a tagállamokat fel kell jogosítani arra, hogy magasabb védelmi szintet őrizenek meg, vagy vezessenek be a munkavállalók javára, ez, ez bizonyosan egybecseng a bizottság szándékával. A jelentéstevő asszony javaslatait az egyéb rendelkezések fényében is tanulmányoztuk a rendeletben, a jelenleg hatályos rendeletek fényében, a 95-ös rendelet fényében. Itt szó van különösen a személyadatok szabad forgalmáról Európán belül, illetve ennek korlátozására nem szabad szorítani a rendelt tartalmát. Az üzemi megállapodásokat kedvezőként említhetem, illetve a kollektív megállapodások ügyét, amennyiben ezek jogerővel rendelkeznek, ez egy fontos dolog, és másrésztről az Európai Bizottság szemére fontos az üzemi adatvédelmi megbízott funkciójának erősítése, ez volt javaslatunk alapja, hogy független üzemi adatvédelmi megbízottakra van szükség a vállalatokban, akik külső befolyás, nyomásgyakorlás nélkül tanácsot tudnak adni arra vonatkozóan, hogy a személyi adatok feldolgozás az adott üzemben vagy vállalatnál ö, a jognak megfelelően történik-e, nem csupán a munkavállalók javára, hanem a vállalat javára is, hogy ott ö, jogszerűen járjanak el. Nos, ö, itt a 36-os cikk második bekezdésében ezt már említjük a rendeletben. Itt ez a módosítóban is megőrzésre került. A adatok szabad áramlása a foglalkoztatottak részéről egy koncernen belül, egy vállalatcsoporton belül már most lehetséges az EU-n belül a létező jogszabályok ezt lefedik. A rendelet ezt a lehetőséget nyilvánvalóan meg akarja őrizni. A hatos cikk egyes bekezdés F al bekezdésében szerepel ez. Ezen kívül a javasolt sarokköveket illetően egyetértünk, de a módosítók többi részéhez hasonlóan, amelyekről most nem tudnék részletesen beszélni, óvatosságra intünk. Pontosabban meg kell vizsgálnunk a helyzetet, hogy megakadályozzuk, hogy ne jöjjön létre a, rendel, a rendelet más rendelkezéseivel ellentmondás, illetve ne vezessen mindez olyan következményekhez, amelyek nem álltak szándékunkban, illetve esetlegesen ne üssön ki ez a munkavállalók hátrányára. Például amikor arról van szó, hogy a munkavállaló engedélyezés beleegyezése lehetséges legyen az feldolgozás esetében, hogyha számára ebből előnyök származnak. Nos, ezt könnyen meg lehet kerülni, ezt a rendelkezést. Meg kell még vizsgálnunk, hogy a tanács hogyan áll ehhez a kérdéshez. Először is köszönetet szeretnék mondani az együttműködését, valamint figyelmüket köszönöm. Merci, Madame la rapportrice. Köszönöm szépen. Az előadó asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseiket és javaslataikat. Szerkasz úr, teljes mértékben igazat adok önnek. Itt a rendeletben még vannak további szempontok, amelyek a foglalkoztatottakat érintik. És amit a kolléga bejelentett, azt még módosítók formájában be lehet nyújtani, ez teljes mértékben rendben van. Én nem akartam túlságosan széttagolni ezt a rendeletet, hogy ne legyen már átütő ereje a belügyi szakbizottságban. A döntőpont a 82-es cikk. Tudom, hogy itt az 52 munkatársal kapcsolatosan vannak további viták, nem lehetséges, hogy a munkavállalók többségét kizárjuk úgy, hogy a küszöbértékeket nem megfelelően határozzuk meg. Hát aztán megnézzük, hogy hogyan lehet majd mindezt megfogalmazni a kontextus fényében. Jelenleg csak megfogalmazási kísérletek vannak még ezt illetően. Hogyha más cikkekre vonatkozóan akarnak módosított módosítókat benyújtani, ezeket szívesen fogadom. Számomra 82-es cikk a legfontosabb, a Libe szakbizottságban is így próbáljuk ezt a helyzetet továbbban is beállítani. Aztán itt a fekete listákkal kapcsolatos kérdések is felvetődtek, hogy ez nem létez, ezek nem létezhetnek a jövőben ilyen formában tovább. Ezt mindenképpen meg kell kísérelnünk megakadályozni. Aztán azt hiszem, hogy egy pont fontos volt még a foglalkoztatottak adatvédelmének harmonizációja, szintén fontos. A vállalatok egyrésztről egy komplett harmonizációra törekszenek, hogy ne legyen az a probléma, hogy tagállamról tagállamra más feltételeket találnak, másrésztről pedig különösen a KKV-k számára a magas sztenderdek nehezen teljesíthetőek, ezek hatalmas administratív költségekkel járhatnak. Ez tehát a két különböző irányzat vagy tendencia, és én megpróbáltam a e kettő között egyfajta középutat találni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében igen, itt általánosságban zajlik egy vita a különböző szakbizottságokban, akik rendeletekkel dolgoznak, hogy osztályozzák, hogy mely felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat nem akarunk, melyeket akarunk megváltoztatni, melyeket tartunk észszerűeknek. Itt ugyanis azt sem akarjuk, hogy az Európai Parlamentnek semmiféle lehetősége ne legyen, és csak az Európai Ombudsman adatvédelmi ombudsman döntsön ezekről a kérdésekről. Tehát valamilyen módon osztályoznunk kell a felhatalmazáson, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Köszönöm a bizottság részéről a kommentárokat, megpróbáljuk ezt az egész témakört optimalizálni, és megállapított hogy a benyújtott javaslatunkat még egyszer meg kell változtatnunk. Azt hiszem, hogy számunkra ez nem probléma. A cél azt, ahogyan Szerkasz úr is megemlítette, az, hogy jó dokumentumot nyújtsunk be jó cikkekkel, hogy a foglalkoztatottak jogait valóban védeni tudjuk. Köszönöm. Remek, ahogy már említette is az előadóasszony, december 11-én délben van a határidő, határidő január 24-én fogjuk megvitatni, február 20-án beszéljük meg a kompromisszumokat, a következő napon szavazunk, ugyanis a Libe szakbizottság elvileg áprilisban fog ö, szavazni. Nagyja Hírs asszony ez a délelőtt, mert továbbra is nála marad a szó. 199 módosítót fog most ismertetni. A saját kezdeményezésű jelentéséhez nyújtották be ezeket. A bevándorlók, a migránsok integrációja, ennek hatása a munkaerőpiacra és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziója. Ez a 12-es pont a napirenden. A Nőjogi Szakbizottság véleményt készít, illetve a LIBE szakbizottság is a LIBE szakbizottsággal társult viszonyban működünk. Philip Clays független képviselő az ő előadójuk, nem tudom, hogy itt van-e, nincsen, akkor majd levélben tájékoztatjuk, vonjuk be a munkába. Előadó asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani a módosítókért 199 módosítóról van szó, nagyon sok témára vonatkoznak ezek. Nagyon érdekes volt átolvasni az összes módosítót, és az azok mögött rejtőző elképzeléseket megismerni, illetve felvenni az anyagba. Ahogyan elmondtam, különbözőek ezek a módosítók, nem térnék ki ezekre részletesen egyenként. Nos, meg fogjuk vizsgálni, hogy Ugye itt a LIBE az illetékes ennél a témánál, ami a családtagok jogait illeti és egyebek, de meg fogjuk még nézni, hogy hogyan tudunk majd bedolgozni az ő anyagukba részünkről. A legtöbb módosítót megpróbálom kompromisszus módosítókba összefogni, nagyon hasonló témákon akarnak változtatni, azonban van néhány módosító, amelyek teljesen más irányba mennek. Sokkal restriktívebb jellegűek. Nos, kérem nézzék el nekem, hogy ezeket a módosítókat nem tudom felvenni a kompromisszumos módosítókba, mert teljesen más irányba mutatnak. Néhány fordítási probléma, megfogalmazási probléma is fellépett itt egyrésztről a lehetséges tehetségek, az okos fejek problémája, ezt gyakran rosszul fordították. Tehát itt új megfogalmazást találtunk, amely ö, vélhetően világosan tükrözi majd, hogy mire is gondoltunk itt. Aztán az illegális bevándorlókkal kapcsolatos megfogalmazásnál ezt is megváltoztathatjuk szabálytalan bevándorlókra, ez Zsír Lambert javaslata volt, ezen nincs gondom, ezt el tudjuk venni. Aztán a nők, illetve az LGBT személyek jogait illetően vannak olyan módosítók, amelyek ezeket a jogokat törölni akarták, ezt nem fogom megengedni, de a, az erre vonatkozó befogadható módosítókat majd össze fogom foglalni. Aztán itt van a 33-as módosító, az erkölcsi ö, üzleti szférára vonatkozik ez. Nem tudom, hogy jól értettem-e, talán jó lenne, hogyha a szerző kifejteni, hogy pontosan mit is értett ez alatt. Tehát nagyon sok módosító van, rengeteg témakörre vonatkoznak ezek, és most meg kell próbálnunk ezeket kompromisszumos módosítókba összefoglalni. Itt tematikusan is tagolni kell még majd ezeket, különböző módosítókat nyújtottak be az egyes bekezdésekhez, és megpróbáltunk nem bekezdésenként haladni, hanem tematikusan tagolni ezeket a módosítókat. Tehát talán a módosítóikat nem annál a bekezdésnél találják meg, amelyhez benyújtották, hanem egy másik sorban olyan módosítókkal együtt, amelyekkel az tematikus szempontból összefügg. Két elnyékjelentéstevői találkozót terveztünk, az egyik rögtön a jövő hétre van tervezve, és aztán rögtön megkapják majd a kompromisszumos módosítókat, hogy még legyen idejük a jövő hétig ezeket átnézni. Ennyi volt részemről, mivel kevés az időnk, és mert előre örülök a jó együttműködésnek, és a remek árnyékjelentéstevői találkozónak a jövő héten köszönöm. Kedves kollégák, elnézést kérek, hogy önöket érinti mindez, de mivel én elnöklöm az összes vitát, meg szeretném ismételni, fontos, hogy a plenáris vita is színvonalas legyen hogyha a plenárison csak formális és eljárási kérdésekkel foglalkozunk, akkor a szakbizottság munkája teljesen érdektelenné válik. A képviselők csak a munkacsoportokban, meg a kávé mellett a folyosón fognak érdekes munkát végezni. Persze ez is fontos, de jó lenne, hogyha a parlamenti képviselők a gondolkodásuk alakulásáról itt a szakbizottság plenáris ülésén adnának számot. Ehhez szükség van arra, hogy itt is legyenek a képviselők. A migránsok integrációjáról ennek a munkaerőpiacra és a szociális rendszerekre való kihatásáról beszélünk most, nem közömbös ez a téma. Az előadó elmondta a fő szempontjait. Nagyon fontos az a vita, ami ennek alapján kialakul. Én megfigyelőként frusztrációmról számolok be, és gondolom, hogy mások is osztják ezt a frusztrációt itt a teremben, illetve az interneten keresztül. Tehát az árnyék előadó, akinek az a privilégiuma megvan, hogy a tárgyalási folyamatba betekintést nyert. Unguránu úr nincs itt, de Jazjovjecka asszony helyettesíti aztán Blinkevics Ute asszony is hozzá fog szólni, de először is Jazölecka asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Elnézést kérek a kollega távolléte miatt. Sajnos Romániában kellett maradnia, úgyhogy nem tud ma jelen lenni. Unguránu úr véleményét fogom ismertetni. Kiváló munkát végeztek eddig, egyeztettek is a migránsok sürgős kérdésében az érintettek az európai gazdaság lassul, nem olyan jók a kilátásai, ezért nyitottabb hozzáállással kell kezelni a migrációs effektust. Tagadhatatlanul fontos, hogy nyitottabb legyen a munkaerőpiac az EU szintjén, hogy látható legyen, hogy mely posztokat tölthetnének be migráns dolgozók. Én nagy, nagyra értékelem azokat a javaslatokat, miszerint oktatással, szakképzéssel segítenék a migránsokat, és a termelékenységet így növelnék a kereslet kínálat közelítésével a munkaerőpiacon szakképzett munkásokra van természetesen szükség, ezért a továbbképzés nagyon hasznos lehet. Még egy dologra szeretnék rámutatni, az EU gazdasági helyzetére, illetve az egyes tagállamok középtávú gazdasági kilátásaira. Ebből a szempontból hangsúlyozni szeretném, hogy a migrációs effektust alaposan figyelembe kell venni a jogszabályalkotási folyamatban, és aztán a jogszabályok alkalmazására is oda kell figyelnünk. Másodszorban nagyon különböző munkaerőpiaci modellek érvényesülnek a tagállamokban. Ezért gondoskodni kell arról, hogy a, a harmadik államból érkezett migránsok integrációja a gazdaságunkat előmozdítja, nem pedig akadályozza. Ennek nyilván politikai következményei is vannak, és a mi felelősségünk, hogy megfelelően eljutassuk ezt az üzenetet az európai állampolgárokhoz. Egyes tagállamok vonakodnak, és ezért nem nyitjuk meg a migráns dolgozók előtt munkaerőpiacunkat. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy szoros párbeszédet folytassunk az állampolgárokkal és az összes érintettel erről a témáról, és sorra vegyük a munkaügyi migráció pozitív és negatív következményeit. Úgy gondolom, hogyha a dolgozók migrációját megfelelően kezeljük az Európai Unió szintjén, akkor az hasznot hozhat számunkra a felesleges akadályokat a meglévő szabályozásban fel kell számolni, és meg kell vizsgálni, hogy milyen gazdasági potenciált jelent a munkaerőpiacon a migráció Fontos, hogy a munkáltatók és a e, munkanélküliek számára egyaránt win-win helyzet alakuljon ki. E, köszönöm szépen, ennyiben ismertettem tehát e, kollégám véleményét, most a saját nevemben hadd köszönjem meg hogy a harmadik országból érkezett migránsok integrációjával foglalkozunk. Ez nagyon fontos lehet majd a belső piacon. A saját módosítóimban hangsúlyozom, hogy amikor olyan eszközöket keresünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkaerő hiányt feltérképezzük a munkaerőpiacon. Nagyon fontos, hogy elsősorban a többi tagállam állampolgára polgáraira gondoljunk, és ő utánuk azokra a migránsokra, akik már az EU-ban élnek. A képesítésekről is beszéltem, a képességeket fel kell mérni az európai szakképesítési rendszer kritériumai mentén. Információt kell gyűjteni, és a tagállamok között ki kell azokat cserélni mivel ez a rendszer már használatban van az EU állampolgárok számára, migránsok képességeinek, a harmadik államokból érkezett emberek képességeinek felmérésére is használható kell, hogy legyen. Fontos a migránsokról szóló információk foglalása, mert a lehetséges támogatási rendszereket így lehet kialakítani. Hát a tagállami információkat egybe kell gyűjteni. Úgy gondolom, hogy mindenki előtt rendelkezésre kell állnia ennek a migrációs információhalmaznak. Köszönöm. Elnök. Következő hozzászóló, én pedig szeretném néhány dologra felhívni a figyelmüket. Nadja Hirsch jelentése nagyon kedvező, több mint 200 módosítót nyújtottak be, és a jelentéssel kapcsolatban néhány észrevételem lenne. Szeretném, hogyha kompromisszumos megoldásra tudnánk jutni a migráns vállalkozók ösztönzésében. Nagyon fontos, hogy a harmadik államokból érkezett migránsok munkahelyeket teremthessenek, a szociális kohéziót, a szociális mozgásokat ösztönözni kell a migránsok integrációjával kapcsolatban igen fontos a migráns dolgozók képzése, az oktatáshoz való hozzáférése a harmadik államok állampolgárainak a képzettségi szintje valamelyest alacsonyabb, mint az EU-s állampolgároké, úgyhogy ösztönzést kell adni. A tagállamoknak a migráns családok gyerekei oktatását meg kell oldaniuk, és az oktatási intézmények munkavállalói körében is gondoskodni kell arról, hogy ők szívesen dolgozzanak migráns gyerekekkel. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni Hirs asszony álláspontjához. Nem csak a származási országok felelősek a migráns dolgozókért, és továbbképzésükért a befogadó ország és a származási ország együtt kell, hogy megoldja ezt. Amikor sikeres integráció sikerének felelősségéről beszélünk, a befogadó államokra is összpontosítani kell. Azt kérem a kollégáktól, hogy vizsgálják meg, hogy az életen át tartó tanulás, illetve a mobilitás programjai harmadik államok állampolgárai előtt is megnyithatók-e. Ami pedig a pontrendszert illeti, amit az előadó javasol, a probléma véleményem szerint az, hogy ezt a rendszert nem elemezték még alaposan, nem lehet tudni, hogy hogyan működne az egyes tagállamokban. Vannak vele problémák, és nem vagyok benne biztos, hogy hozzáadott értéket jelent majd. Talán a pontrendszerre jó megoldást fogunk tudni találni. Lehet, hogy nem Európa szerte kell majd alkalmazni. Remélem, hogy az árnyékelő oldalú egyeztetésen megoldásra jutunk majd. Jean Lammer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjam el, hogy az volt az érzésünk, hogy az eredeti jelentés nagyon jó alapokat jelent, de a módosítóknál majd látják, hogy a 7-es, 8-as bekezdésekkel van némi problémánk, illetve Blinkovics útja asszony is említette, hogy a pontrendszerrel kapcsolatban van némi fenntartásunk, talán majd megfelelő megfogalmazást tudunk találni illetve a 29-es bekezdésnél, a 28-as a társadalombiztosítási rendszernél mi nem annyira szeretjük az ilyen típusú javaslatokat, Úgyhogy lehet, hogy lesznek törlésre vonatkozó módosítóink, kemény módosítóink, de az is lehet, hogy árnyék előadói szinten meg tudjuk beszélni. Most ami a társ... A, társadalombiztosítási vagy szociális biztonsági dimenziókat illeti, a 182-estől számozott módosítókra gondolok. Vannak migránsok, akik ide-oda utaznak, olyanok is, akik az EU-n belül sokszor átlépik a belső határokat. Van egy sor bilaterális megállapodás származási országok és EU tagállamok között. Az EU-nak nincsen átfogó megállapodás a harmadik államokkal ezen a téren ami a fórum ötletét illeti EU-s szinten, hogy a bilaterális megállapodásokkal foglalkozzanak a szakértők, és vizsgálják meg, hogy hogyan tudnánk előbbre lépni. Felvetettük az integrációs akadályok problémáját is, az idegengyűlölet, a fajgyűlölet kérdését, és azt, hogy megfelelően kellene alkalmazni a megfelelő szabályokat, módosítókat nyújtunk be a munkáltatók integrációs szerepéről is, meg kell nézni, hogy mi tartozik a munkáltatókra, mi más testületekre, 62-es módosítónk, pontosan a különböző szerepvállalók szerepével foglalkozik, hogy hogyan tudnak hozzájárulni az integrációhoz, a nyelvismeretek megszerzésével kapcsolatban is van egy pár módosítónk. Nagyon Sokan mondják, hogy milyen fontos lenne, hogy tanulják meg a nyelvet ezek az emberek, de nagyon kevés nyelvtan folyamán rendelkezésre. A képesítési, szakképesítési rendszer is fontos, az 1-es, 2-es, 3-as módosítónk erre vonatkozik, de biztos vagyok benne, hogy kompromisszumot fogunk tudni találni másokkal együtt teljes mértékben támogatjuk mi is azt a javaslatot, amit az előadó asszony tett, hogy témánként alakítsuk ki a kompromisszumokat, és ne ragaszkodjunk a bekezdési paragrafus rendszerhez. Nyilván, hogyha végigolvassuk a módosítókat, akkor láthatják, hogy ide is, oda is tettünk módosítókat Köszönjük a megfogalmazást a joge, jogellenes migránsokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon pozitív kicsengésű jelentést fogunk tudni elfogadni, sokkal pozitívabbat, mint a Libé felfogása. Elnök, kérje más a szót, úgy látom, hogy nem, akkor visszaadom a szót az előadónak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen a különböző megjegyzéseket. Tisztelt elnök asszony, nekem nincs problémám, hogy akár egy órát vitázzunk a jelentésemről. Itt inkább a szervezésre mhm. van gond. Tulajdonképpen tegnap kellett volna sort keríteni erre a napirendi pontra, de el kellett halasztani, és mivel nincs sok időnk, ezért rövidre akarom fogni, ugyanakkor valamennyire szeretnék reagálni ezekre a visszajelzősekre. A képesítés a nyelvtudáshoz való hozzáférés a nyelvtanfolyamok rendelkezésre állása központi jelentőségű. Ezt a kérdést máshogyan kezelik az egyes tagállamokban. Központi szempont ez, és mindenképpen fel akarjuk venni a szövegbe nem csupán plakátszerű követelésekre van itt szükség, hogy nyelveket kell tanulniuk a bevándorlóknak. Sajnos ez kudarcot val általában ez a szlogán azért, mert nincsen elég nyelvtanfolyam. Aztán itt a továbbképzés is fontos, valamint a képzéshez való hozzáférés gyermekek és fiatalok részére ezt is felvették ezt a pontot módosítók formájában. Nagyon fontos olyan jelzést küldenünk, hogy ez a téma fontos számunkra, a továbbképzéshez való hozzáférés, illetve a magasabb képzési szintekhez való hozzáférés úgy szintén fontos. Egyes tagállamokban megállapítható, hogy a bevándorlók gyermekei nehezen tudnak a magasabb szintű képzésbe bekapcsolódni. Azt hiszem, hogy ezen szemponttal is foglalkoznunk kell. felvetődött a szociális, a társadalombiztosítási rendszerek kérdése, a bilaterális szerződések kérdése. Jelenleg bilaterális szerződések léteznek ezen a területen, ez részben jó is lehet, de mindenképpen szélesebb alapokra kellene ezt a kérdéskört helyezni. Aztán uh, itt a körös migráció kérdésével kapcsolatosan a befogadó országnak információkat kell kapni, amikor érkeznek a bevándorlók, de a nagy előny az, hogy már a bevándorlók felkészítve érkeznek az EU-ba származási országokból, és így el tudják gondolni, hogy valóban jó-e ez számukra, és nem kell formaságokkal el pazarolni rengeteg időt a befogadó országban. Nagyon sokan felkészülhetnek számos formaságra, mert éppen ezért nagyon fontos az erre vonatkozó felvetés, remélem, hogy jó kompromisszumot találunk. Aztán itt van a 7-es és 8-as bekezdés problémája, különböző visszajelzéseket kaptam. Egyesek ezt nem akarják, mások változtatni akarnak rajta. Ez bizonyosan az egyik központi pont az elnyék jelentéstevői találkozón, kaptunk egy javaslatot Jacsulicka asszony részéről az európai képesítési keretet is ö, be kellene foglalni, mondta ő. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó szempont, ezzel foglalkozni tudunk. A pontrendszert ö, tekintve például Nagy-Britanniában is szerepet játszik ez a kezdőfizetés és egyéb kérdéseket illetően, de talán az európai képesítési keret egy nagyon jó megközelítés lenne. Erről még bizonyosan a következő alkalommal részletesebben vitázunk a szakbizottságban. Köszönöm. Tökéletes. Tehát ezen az alapon fogjuk a vitát majd folytatni január 23-án, aztán 24-én kerül sor a szavazásra, és a márciusi vagy az áprilisi plenáris ülésen fogjuk majd a plenáris ülé, ülésen megvitatni ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Most pedig a szavazás következik. Ha megengedik, akkor a 17-es és a 18-as pontokat felcseréljük, mert a tagok itt vannak ugye a szavazásra már. Szeretnénk tiszteletben tartani a kötelezettségvállalásainkat, az időpontokat, tehát McEntire asszony véleménye a kkv finanszírozásához való hozzájutásának javítása témában. Ez egy vélemény az illetékes az Ekon bizottság. Őri úr. Köszönöm, elnök asszony. Némileg ügyendi jellegű a, a fő megszólalásom. Tegnap nem voltam itt, ezért nem szólaltam meg, és nem ö, reklamáltam akkor, hogy ö, úgy módosítottuk a napirendet, ami teljesen összezavarta mostanára a a munkánkat a képviselők kalkulálnak, nem jöttek ide. Ahhoz képest, hogy nem elég, hogy módosítottuk, most legalább 20 perccel később indítjuk a, a, a szavazást, ami nyilván a következő napi rendi pontok előadóinak az időpontját lecsökkenti. Tehát arra kérem elnök asszonyt, hogy egyrészt nem módosítgassuk a napirendet, másrészt pedig igyekezzük tartani az előre meghirdetett menetrendet. Köszönöm. Kedves kollega, nagyon érzékenyen érint, amit mond, ugyanis én vezettem be ezt a gyakorlatot ebben a bizottságban. Az elődeim ugyanis nem így jártak el. Én igen, nagyon ragaszkodom ehhez a gyakorlathoz. Igen, meg kell, hogy jegyezem, hogy tegnap kellett megváltoztatnunk a mai délelőtti programot, de mindenkit informáltunk mailen, tehát a parlament összes szakbizottságának ez a gyakorlata, az asszisztensek mindenkit értesíthettek a módosításokról a napirendben. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogy ami az eredeti napirendtervezetet illeti, már akkor azt terveztük, hogy 10 óra 15-kor lesz a szavazás. Igen, módosítottuk a napirendet, ez igaz, de a szavazást illetően nem volt módosítás, tehát ha Hírs asszony nem hallgat vitattuk volna meg, akkor már 10 órakor kellett volna szavaznunk, és ez sem lett volna kedvező a tagoknak, mert fel kellett volna 10 órakor függesztenem a, ö, az ülést, és 15 percet várni a szavazásra. Úgyhogy nem akartam ismételten felborítani a napirendet, és azok a kollégák, akik 10 óra 15-től itt voltak a szavazásra, őket értesítettük, hogy csúszás lesz. Éppen ezért azt kérem, hogy most akkor térjünk át a szavazásra a magyarázatok után. Egyes bekezdés, egyes módosító Cuber asszonyé, a ellenzi a jelentéstevő, mellett ellentartózkodás elutasítva. Kettes módosító, Skritlevska asszonyé mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva. Még mindig az egyes bekezdés hármas módosító Murphy mellett ellen tartózkodás elutasítva, egyes bekezdés, négyes Krizepsa asszony mellett ellen tartózkodás elfogadva kettes, ötös módosító mellett ellen tart, nem, tehát még egyszer, kiszavaz mellette, ötös módosító, ellen tartózkodás elfogadva. Kettes bekezdés, hatos módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés, kompromisszum, a mellett ellen tartózkodás elfogadva. 8-as bekezdés, B kompromisszum, négy frakció részéről mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12-es módosító Paul Murphy mellett ellen tartózkodás elutasítva. Jó, akkor ellenőrizzük le a 12-es módosítót, nincs itt a szavazókártyán, mint általában. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? A jelentéstevő ő ellenezte, tehát megvárjuk Önt. Alors, euh, tout monde a pu... Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 21-en ellene, tehát akkor ezt elutasítottuk. 13-as módosítók a fogyottá válik, és következik a C kompromisszum mellett ellen tartózkodás. A C kompromisszumot elfogadtuk, következik a 19-es módosító Philip Bullon mellett ellen tartózkodás. Elfogadva 20-as módosítót és bekezdés Jazovjecka asszony mellett ellentartózkodás elfogadva, 21-es módosító Paul Murphy mellett ellen tartózkodás elutasítva. 5-ös bekezdés, 22-es módosító Elizabeth Morán Chartier szóbeli módosítóval törölni eh, kellene a legal eh, jogi szót. Ha nincs ellenvetés, akkor Szavazásra bocsátom a módosított mellett ellen tartózkodás elfogadva. 24-es módosító, nem, bocsánat, mondja az elnök, Pupákis úr 23-as módosítóját elfelejtettem, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító Cuberasszony mellett ellen tartózkodás elutasítva. 5, ötös bekezdés, 25-ös módosító Szilvára Rapti mellett ellentartózkodás elfogadva, 26 mellett ellen nem világos, kiszavaz mellette, 26-os módosító Morán Sátyé mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 26-os módosítót. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 21-en ellene, 22-en voltak ellen, 21-en, tehát nem fogadtuk el. 27-es módosító Rapti asszony mellett ellen tartózkodás elfogadva, 28-as Morán Sátyé mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le a 28-ast, kérem. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Nem? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 14-en ellene, 3 tartózkodással, 28-as módosítót elfogadtuk, 29-es Szilvána Rapti mellett ellen tartózkodás elfogadva, 30-as módosító Cuber asszony mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 31-es Phil Benyon mellett ellen tartózkodás elfogadva, 32-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 33-as módosító Cugarasszony részenkénti szavazás kértek. Először az N Other Production Factors nélkül az első része szavazunk mellett ellen tartózkodás elutasítva, a második rész okafogyottá válik, 34-es Benyon úré mellett ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös szó nyelvi, nem kell megszavazni, most a D kompromisszum következik mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 39-es Pupáki szóbeli módosítóval a tax szót vegyük ki, ez a javaslat, mm, nincs elemetés akkor mellette kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva, 40-es ugyanígy szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. E kompromisszum négy frakció részéről mellett ellen tartózkodás elfogadva, 8-as bekezdés, 43-as módosító, benyom, mellett, ellen, ellenőrizzük le a 43-as módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 15-en ellene eh, elfogadtuk, tehát most pedig a 40 négyes nyelvi jellegű, nem kell megszavazni most, tehát akkor az elektronikusan a záró szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazat, le, lezárom a szavazást. 35 -e mellette nem volt ellenszavazat, két tartózkodás van gratulálunk jelentéstevő asszonyunknak, akinek sikerült az öt kompromisszumot megszavaztatni. Most pedig, tehát akkor a 18-as pontot lezárhatjuk, és következik a 17-es rendi pont. Ismételten McIntyre asszony kap szót, hogy bemutassa az új véleménytervezetét az Envi Bizottság részére, ahol Thomas Ulmer a jelentéstevő az EPP részéről. Itt egy véleményről van szó, amely az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírásokkal foglalkozik. Ez egy olyan jelentés, amelyet kapcsolatosan, tehát itt társbizottsági munkáról van szó, az Euroatom szerződés értelmében, tehát 2011-ben született meg a bizottság javaslata, és kikérték az Európai Gazdasági Szociális Bizottság javaslatát is, amely meg is született 2012-ben, és aztán a bizottság május 30-án ebben az évben fogadta el a végleges javaslatát. Most megadom a szót a jelentéstevő asszonynak, hogy a véleménytervezetét mutassa be. Jelenleg 12 módosítóról van szó, és négy ezen módosítók közül kimondottan a mi illetékességünkbe tartozik. Jelentést asszony, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minnyáján tudjuk azt, hogy nagyon veszélyes lehet az ionizáló sugárzás. Újra kezdem, elnézést kérek. Köszönöm szépen. Ahogy mondtam, minnyáján tudjuk, hogy az ionizáló sugárzás és az expozíció nagyon káros lehet az egészségre, a rádióaktív anyagok használata már 1959 óta biztonsági előírások részét képzi. Az a célunk, hogy a jelenlegi előírásokat egyszerűsítsük. Jelenleg öt irányelv létezik ebben a témában, és egyet szeretnénk kialakítani az ötből a rádióaktív anyagok nagyon veszélyesek, de általánosságban elmondhatom, hogy én összességében támogatom a bizottság javaslatát egy koherens megközelítés irányába, de fontos, hogy a kockázatokat és vegyük figyelembe a legutolsó tudományos evidenciák bizonyítékok alapján. Természetesen egyre inkább sok az új szöveg. Ugye az ICPR, a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottságnak is vannak dokumentumai. Most megint lesz egy szövegük a ciprusi elnökség munkájának lezárása előtt. A mi véleményünket csak is a 2011. szeptemberi dokumentumra alapozhatjuk. De megnéztem a legutóbbi információkat is, mielőtt még a módosítók beteljesztésének határideje lezárul, és mindezt belevettem az én véleménytervezetemben. Ugye nagyon rövid idő állt rendelkezésemre, vannak olyan cikkek, amelyekkel kapcsolatosan exkluzív illetékességünk van, van, amiben nem vagyunk illetékesek egyáltalán, vagy csak részben. Nagyon nagyok a kihívások annak érdekében, hogy egy jó vélemény szülessen. Az NV kiterjesztette az időpontját. Persze nekünk sem kell most itt rohannunk, Fontos a határidő, de jelenleg január 10-e a módosítóknak a benyújtásának a határideje. Én is fogok a saját véleménytervezetemhez benyújtani módosítókat. Köszönöm szépen. Vielen Dank, dann hat das Wort der Kollege. Köszönöm, Szerkesz kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Jutta Steinruck nevében, aki nem tud jelen lenni, szeretnék néhány kommentert megosztani önökkel. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek munkájához, valamint ahhoz a visszhanghoz, amit ez a munka kiváltott. Nagyon fontos témákat fogalmazott meg például a négyes, amikor a tanulókról van szó, vagy a kórházi alkalmazottakról. Ezek olyan pontok, amikor mindenképpen támogatjuk a jelentéstevő véleményét, és nagyon fontosnak tűnnek számunkra. Azonban, azonban van néhány probléma ezzel a jelentéssel. Van itt néhány olyan lépés, például az, hogy a hatályból bizonyos elemeket kivesznek, ez számunkra nyugtalanítónak tűnik, hogyha ilyen törvény szövegről van szó, ahol minimum követelményekről van szó fontos egészségügyi témákban a munkavállalók szemére, akkor egy ilyenfajta lépést nem tudunk elfogadni. Hogyha a pénzt állítják szembe az emberek egészségével, akkor itt a profit kerül előtérbe, és amikor munkahelyi ártalmak merülnek föl, végső soron a társadalom fizeti meg ennek az árát. Tehát ezen megbetegedéseket mindenféleképpen meg kell előzni. A de azt mondja, hogy ez túl költséges, de azt hiszem, hogy a hiányzó munkahelyi védelem még sokkal költségesebb. Nem tudunk olyan módosítókat támogatni, ahol a kötelező jelleget kiveszik a szövegből. Mindenképpen kötelező kritériumokra van szükség a vállalatok számára. Hogyha ez önkéntes alapon történik, akkor a vállalatok nem mindig követik majd ezeket az előírásokat. Itt olyan jogszabályokról van szó, amelyek a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkoznak, és uh, itt uh, a külső munkavállalók uh, vonatkozásában is felmerülnek bizonyos uh, dolgok ebben az összefüggésben, hogyha megpróbálunk egyensúlyt elérni, Nos, a túlkapások ellen fel tudunk lépni, de semmiképpen sem tudnak a szocialisták azzal egyetérteni, hogy a védelmi szintet csökkentsük. Ez ugyanis a munkavállalók egészséges biztonsága szempontjából elfogadhatatlan. Következő hozzászóló. Thank you. We've, we've, this... Köszönöm szépen. Hát igen, ez egy nagyon gyors munka volt ahogy hallottuk az előadótól is. Az első dolog az, amit meg szeretnék említeni, hogy figyelembe kell venni, hogy mi is volt az előző előírásokban benne foglaltatva, és nem lehet természetesen mindent újrakezdeni. Az Egyesült Királyságban nagyon jók az eredmények a biztonság terén. Például az én feleségem röntgenológusként dolgozik, és, és ki van téve, de nagyon-nagyon kis adagban a sugárzásoknak. Tehát, ahogy hallottuk, az időpontok nagyon is szorosak, ami a számadatokat illeti, a mellékletekben megtalálhatók a mm, megfelelő számadatok. Én jó magam is szeretnék módosítókat benyújtani. Nem éltünk egyet Szerkász úrral a költségeket illetően, hogyha a költségeket nem nézzük meg, akkor ugye nagyon furcsa helyzetekben találhatjuk magunkat. Ezek nagyon érzékeny kérdések, de természetesen meg kell a valódi kockázatokat nézni, de nem csak költséghatékony szempontból kell a dolgokat értékelni, mert akkor nem lenne egyáltalán semmiféle védelem. Azt hiszem, itt pragmatikus módon kell eljárnunk, és figyelembe kell venni a számadatokat, erőteljes biztonsági intézkedésekre van szükség az adott kereten belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Augustin Anzon úrnak. Köszönöm szépen. Én foglalkozom a radiológiai egységgel a főigazgatóságon belül. Szeretném elmondani, hogy a bizottságnak az a véleménye, hogy ez a javas, hogy a bizottság javaslata megpróbálja az egyensúlyt biztosítani. Csak úgy, mint a rugalmasságot és az arányosságot a követelményeknek meg kíván felelni, ahogy az Euratom szerződés ben is benne foglaltatik, egy egységes alkalmazást rendelnek el európai szinten. Látjuk, hogy mik a javaslatai a jelentéstevő asszonynak. Az új határok a szemlencse témában, hát itt egy drasztikus csökkentés volt, a radiológiai sugárvédelmi bizottságnak vannak javaslatai. Itt a hatos és a hetes módosításokról van szó. Köszönöm. Most pedig visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak, McIntyre asszonynak. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az elhangzott észrevételeket. Nagyon is nyitott vagyok, hogy a legutóbbi tudományos kutatások bizonyítékait is figyelembe vegyem. Benyon úr véleményét is figyelembe veszem, nevezetesen támogatni kell a legutóbbi kutatási evidenciákat, bizonyítékokat. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egy pragmatikus, gyakorlati megközelítésre van szükség. Köszönöm Szerkász úrnak mindaz, amiben támogat engem, de elmondom, hogy nem szeretném semmiféle módon a dolgozók védelmét csökkenteni. Nem arról van szó, hogy olyan ö, kiadásokra vegyük rá az embereknek, amelyeknek semmiféle haszna nincs. Hogyha szükség van arra, hogy egy központi adatbankot hozzunk létre, a különböző határokon, határokat illetően. Ez azt jelenti, hogy minden személynek lenne egy külön regisztrált anyaga, és tudná, hogy ki mennyi sugarat kapott. Hogyha egy központi adatbázis hozunk létre, és ennek költségvonzata van, mellesleg mindegy, hogy ezt kihozza létre, ez is a dolgozók védelmének az érdekében születik. Kérem tehát, Szerkász úr, hogy ezt értse meg, hogy számomra is fontos az, hogy megfelelő védettséget kapjanak a dolgozók ezen a területen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, McIntyre asszony. Most pedig, a, ahogy hallottuk, január 10-e, 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, február 20-21-én lesz a szavazás, és a március 20-21-én szintén visszatérünk a vitára, áttérünk most a következő napirendi pontra, ez pedig az ötös Napi rendi pont. Tehát az elektromágneses terek témájáról van szó. Moren Sáti asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy már negyed órája időszerű lett volna, hogy elkezdjünk foglalkozni ezzel a témával. Bíztam benne, hogy lesz elég időnk ennek a rendkívül fontos a munkavállalók egészségéhez kötődő témával foglalkozni meglátjuk, hogy hogyan alakul majd a következő vita, arra mennyi idő marad, annak is én lennék ugyanis az előadója. Ami az elektromágneses tereket életi ebben a jelentésben arról van szó, hogy a munkavállalók egészségét védenénk, a probléma pedig azzal van, hogy a 2004-es irányelvet most újra írják az elektromágneses térnek kiszolgáltatott kitett exponált munkavállalók esetében, és a 2004-es irányelv nem tette lehetővé azt, hogy vizsgálatnak vessék alá a munkavállalókat, hogyha ilyen elektromágneses rezonanciának vannak kitéve, és ez nagyon káros hatással volt az állampolgárokra nem tudom, hogy hogyan lehetett ettől eltekinteni. Egy második dologra is kitérnék, a tanácssal és a bizottsággal a parlament áttekintette ezt a kérdést, és 2013. október 31-éig kell, hogy az új irányelv átültetésre kerüljön az összes tagállamban, tehát 2013. október 31-éig az összes tagállamban alkalmazásra kell, hogy kerüljön, úgyhogy sürgős a kérdés. A tárgyalásokon nehézségekbe ütköztünk. Egyrészt azért, mert a tanács a bizottság által javasolt szöveget gyakorlatilag a nulláról újra kezdte írni. Ráadásul a soros elnökségek, az elektromágneses térnek exponált emberek, dolgozó kérdését különböző szempontokból vizsgálták, úgyhogy újra stabilizálni kellett ezt az elemzési folyamatot az is gond volt, hogy a különböző frakcióknak különbözött az álláspontja, ezt is harmonizálnunk kellett nekünk. Egy sor módosítót benyújtottak, összesen 233-at az első szakaszban a jelentéshez, aztán 16 további módosítót, amikor a határidőt kitűztük, végül az összes árnyékelőadó munkájának köszönhetően mindenkinek köszönetet mondok Szilvána Ráptinak, az SSD-től, Marian Harkinnak, a liberálisoktól, Karima Delinek, a zöldektől, Antia McIntyre asszonynak az ECR-től, és Georgios Tussasnak a GUE-től Tehát nekik is köszönhetően most már 24 kompromisszumos módosítónk van, ennek alapján tudunk ma délelőtt dolgozni, és úgy gondolom, hogy ez óriási eredmény. Be fogom mutatni ezeket a kompromisszumos módosítókat, amelyeket a, az elektromágneses tér munkacsoport, illetve a Zsokola professzor meghallgatása alapján készítettünk, illetve a Strasburgi Kórház eremi részlegénél tett látogatás alapján is készítettünk. Külön köszönöm mindenkinek, aki eljött az emeri részlegbe a múlt héten a Strasburgi Kórházban. Mielőtt a kompromisszumokat végigvenném, szeretném megemlíteni, hogy a nemzetközi szervezettől érkezett adatokat vesszük figyelembe, hiszen így nemzetközileg elismert referenciákkal dolgozhatunk. Ez különösen fontos az európai kompatibilitás szempontjából, hogy az ICNIRP adatokat vegyük figyelembe. Egyes kompromisszum annak érdekében, hogy ne kelljen öt évente felülvizsgálni az irányelv a jelenlegi bizonyított tudományos eredményekre alapoz, de azt kérjük a bizottságtól, hogy folytassák a tudományos eredmények vizsgálatát, és mihelyt tudományos eredmények állnak rendelkezésre, akkor új javaslatot tegyen. Az árnyék előadók között meg tudtunk állapodni, kivéve a biofizikai jelzőt E, ebben az elkompromisszumban, és mindjárt kérem is Karima e, Delit, aki ezt a fogalmat bevitte a kompromisszumba, hogy a zöldek nevében nyilatkozon róla. B kompromisszum a munkavállalók e, munkaegészségének romlását mindenek előtt meg kell akadályoznunk és ezért a must szót írnánk be a zöldek, ECR, EPP, LD egyetértenek ebben a C kompromisszum a legtöbb expozíciós esetre vonatkozna ez a módosító, a zöldek részéről. Deli asszony véleményét várnám. Az SND, ALDE, GUE, ECR egyetért. D kompromisszum. Itt egy nyelvi korrekcióra került sor. Köszönöm Marian Harkinnak. Az öt, megint ugyanaz az öt frakcióért egyet az e-kompromisszum az IKNIRP normákra utal, megint csak az európai versenyképesség érdekében a globális harmonizáció céljával. Négy frakció támogatja, az EPP, a szocialisták, az ALDE és a zöldek. Az F kompromisszum itt a mennyiségileg meghatározható elektromágneses térről van szó, a nemzetközi versenyhelyzetnek megfelelően négy árnyékelő adó írta alá, bocsánat, öt frakció, EPP, szocialisták, liberálisok, zöldek, ECR G kompromisszum, ez egy új kompromisszumos módosító, ami megerősíti az Európai Parlament helyét az együtt döntési eljárásban, és itt is öt frakció hajlandó aláírni a legutóbbi egyeztetések alapján. H kompromisszum a korrelációs táblázatokra vonatkozik, pontosan láthassuk az átültetést, megint ugyanaz az öt frakció tudja támogatni ezt a kompromisszumot is. Az i kompromisszum a célkitűzések szerinti megkülönböztetése a derogációknak lehetővé teszi, hogy a elektromágneses rezonanciás vizsgálatok lehetővé váljanak. Négy frakció támogatta EPP, SD, Zöldek, ECR. J kompromisszum hosszú távról szól, mihet lesznek tudományos bizonyítékok, ma nincsenek. Négy frakció támogatja, EPP, ALDE, Zöldek és ECR. A K, L és M kompromisszumok azokat az információkat veszik figyelembe, amelyeket Zsokola professzor osztott meg velünk a meghallgatásán az iknirp normák relevanciájáról továbbra is fennáll a probléma, hogy a biofizikai effektusokkal mi a helyzet, és mert Karim Adeli asszonyt kérem, hogy mondja el, hogy mi a helyzet ezzel, ami az MN kompromisszumot illeti, tehát az N kompromisszum egy 30 gyorsító egybegyúrásából született, többek között Karima Deli kolléganő javaslatai alapján jött létre. Erről a bekezdésről a tanácsban megállapodás született, ez nyugtázzuk, de a németek és a britek nem tudtak igent mondani rá a 116-os módosítót is ide tettük, a e, várandós anyák, terhes nők e, esetére is gondolva. E, négy frakció tudja támogatni ezt az N frakciót, az O kompromisszum, az én jelentéstervezetemből indul ki, megint a kötelezettséget hangsúlyozza, szocialisták, elde, zöldek, EPP, P kompromisszum, a gyakorlat és a jogszabályok nemzeti szintű tiszteletben tartása, EPP, szocialisták, zöldek, ECR tudja támogatni, Q kompromisszum, a Eszája kollega 158 159-es módosítója, Eszája és Deli kollégák nyújtották be ezt a két módosítót, és valószínűleg öt frakció tudja ezt a Q kompromisszumot támogatni, EPP, szocialisták, ALDE, zöldek és ECR. R kompromisszum. A releváns normákról beszéltünk, öt frakció támogatja ezt a módosítót, ugyanaz az öt, es kompromisszum, megint csak öt frakcióról van szó, egy, egyfajta gyakorlati útmutató, amit a parlamentnek el kell juttatni. T kompromisszum. Külön ö, jelentést kérünk az Európai Bizottságtól az irányelv hatékonyságáról, hogy mennyire csökkenti a mágneses tereket. Öt évvel a hatályba lépést követően kellene elkészítenie. Ö, nagyon bízunk benne, hogy tényleg kapunk majd visszajelzést az irányelv alkalmazásáról. Négy frakció támogatja ezt, EPP, liberálisok, zöldek és ECR. Ami a mellékleteket illeti, ezeket újraírtuk, U, V, W és X kompromisszumok, az ICNIRP normák alapján, illetve Zsokala professzor meghallgatása alapján az X kompromisszumban újdonság, hogy a bizottság, az Envi bizottság 38-as és 39-es módosítóját is tartalmazza, a négyes mellékletet pedig törli, hiszen annak nincs értelme, a korábbi mellékletek újraírt formájába belefoglaltuk. Ugyanaz az LPP e szocialisták, liberálisok, ECR és a zöldek is támogatják szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon komoly munkát végeztek a frakciók, az árnyékelőadók részvételével, és továbbra is rendelkezésre állok, hogy folytassuk az egyeztetéseket, és remélem, hogy a lehető legpontosabban hát ismertetni tudtam, hogy hol tartanak az egyeztetések eddig. Szilvana Rapti, aztán Marian Harkin. Először Szilvana Rapti. Köszönöm szépen. Nagyon hosszú, jó munkát végeztünk a témát illetően. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani kedves Morán Sárti asszonynak, ugyanis nagyon nehéz volt a munkája, a feladata. A, az a tény, hogy, hogy ő a munkáját Mi történt? Oui. Ε, κυρία Πρόεδρε, ξαναρχίζω. Είχα αρχίσει και τα έλεγα... Igen, nem volt eh, tolmácsolás francia nyelvre, tehát akkor újra kezdem, mondja az előadó asszony. Köszönetet mondok Sártyi asszonynak, ugyanis kétségtelenül kedvezett minden árnyék jelentéstevőnek, és a munkáját nagyon jól, erőteljesen strukturálta. Úgyhogy van egy keret, és tartalmat kellett ennek a keretnek adnia. Nagyon nehéz volt ez a munka. Ami a kompromisszumot illeti, az a benyomásom, hogy, hogy előttünk van a jövő biztonság, biztonsággal kapcsolatos szövege. Persze vannak más vélemények is, de a cél, a fő cél az ugyanaz. És azt hiszem, hogy nagyon közel állunk már a konszenzusos szöveghez. nagyon fontos számunkra, a szocialisták számára a közvetlen és hosszú távú védettsége azon dolgozóknak, akik ki vannak téve az elektromágneses tereknek. Megvannak a tudományos bizonyítékok, a tanulmányok, de még mindig nem elég mindez. A helyzetet ellenőrizni kell, monitorizni kell, és folytatni kell ezt a munkát. Már ö, úgy gondoljuk, hogy minden öt évben felül kell vizsgálni a helyzetet az adatok alapján, és az irányelvet is felül kell vizsgálni, amely az egészség való expozíciókkal foglalkozik. A 98-as keret irányelv indította el ezt a folyamatot, ami a jelenlegi helyzetet illeti. Különböző katonai műveletek témáját kivettük, a különböző gépek biztonságos használata is fontos, és amiről továbbra is nyitva kell tartani a vitát, az a kisebb marginális határértékek és az akció határértékek. Majd a politikai frakcióban is megvitatjuk ismételten ezeket a dolgokat az elkövetkezendő napokban, és reméljük, hogy le fogjuk zárni majd a vitát. Hát ennyit akartam elmondani, de azért ismételten azt mondom, hogy szándékozzunk a parlamenten keresztül közös megegyezésre jutni a tanácssal, hogy egy olyan jogszabály születesen, amely mindenki számára jó. Természetesen a betegeknek szükségük van az emberi eh, berendezésekre, de a dolgozóknak a védelemre is. Köszönöm szépen Morán Sátyi asszonynak az együttműködést. Elnök asszony, Marian Harkin, aztán McIntyre asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak a nagyon átfogó, világos jelentéséért és a szándékáért, hogy foglalkozik ezzel a témával, és befogadta a sedók javaslatait. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy a a hosszú távú hatásokkal kapcsolatos javaslatainkat is átvette. Tisztázásra ö, volt szükség. Én, én a kompromisszumban benne van az is, hogy a tanács és a bizottság a hosszú távú hatásokkal kapcsolatosan tanulmányokat készített el, és a bizottságnak kötelezettsége az, hogy új javaslatokkal álljon elő. Azt hiszem, hogy a megközelítés nagyon mm, releváns, ami az óvintézkedéseket illeti, szintén figyelembe kell venni ezeket erőteljesebb módon. A jelentéstevő mm, beszélt a biofizikai területekről is. Itt is vannak aggodalmak, nevezetesen töröl, a, a biofizikai jelzés törlésével kapcsolatosan jó lenne, hogyha benne maradna a szövegben, és a jelen, jelenlegi intézkedések foglalkoznának az összes közvetetés közvetlen hatással. Ismételten. Mindez megerősíti a szöveget és a munkavállalók, a dolgozók védelmét is erősíti. Köszönetet mondott, hogy a B kompromisszumban is kiterjesztette az óvintézkedéseket, a minimum követelményeket a tagállamoknak. Megvan persze az opciójuk, a választási lehetőségük, hogy akár kedvezőbb szabályokat alakítsanak ki a bizottság szoros együttműködésben dolgozott a konzultáló bizottsággal, tanácsadó bizottsággal az egészségügyi témában. Tehát lesz egy új szöveg. Megkérdezném a jelentéstevőtől, hogy az új szöveg kapcsán, tehát hogy az az előző szöveg az okafogyottá válik el, és, és beveszi azt, hogy mm, a megfelelő védelmet kell biztosítani a dolgozók számára, akik ki vannak téve elektromos mágneses tereknek, és hogy a nemzeti jogszabályokban át kell -e majd venni ezeket a rendelkezéseket. Aztán ott van az a kérdés is, hogy a, a, a shall be performed kifejezést használjuk a munka órákra vonatkoztatva. Erre is majd vissza kell térni, és meg kell egyeznünk bizonyos nyelvi megfontolásokban egyet azokkal, akiket aggasztja a dolgozók egészsége. A munkáltatónak mindenképpen kötelezővé kell tenni, hogy a megfelelő intézkedéseket megtegye, és a kockázatokat a lehető legkisebbre csökkentse. Ez egy nagyon fontos jelentés, a, távközlés, a hegesztés, a katonai területeken is használják a az emeri berendezéseket és az elektromágneses tereket, az ICNIRP adataira kell alapozni a munkát, a tanácssal reméljük meg fogunk egyezni. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a nagyon elmélyült, konstruktív munkában. Elnök asszony, McIntyre asszony. Köszönöm szépen. Őszintén köszönöm a jelentéstevő asszonynak, Elizabetnek, mindazt a munkát, amit elvégzett. Fokozatosan sikerült egy nagyon jó eredményekkel teli jelentést kidolgozni. Támogatom mindazt, amit ő tesz, csinál. Itt, ami az aggodalmaimat illeti, csak úgy, mint mások, én is a hosszú távú egészségre való kihatásokkal ö, foglalkoznék, és ez aggaszt. Támogatom a jelenlegi tudományos kutatásokat a hosszú távú kihatásokról, de nem ismerjük még a kutatások eredményeit. Minden módosító, minden kompromisszum ebbe az irányba halad, és nagyon-nagyon hálás vagyok Morán Sátyi asszonynak az elvégzett munkájáért. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hát én soha nem akartam beleszólni ebbe a dossziéba, de most már itt a vége, befejezés felé járunk, és ott az a kérdés, hogy hogyan is fogjuk figyelembe venni a ismeretek, a tudomány, a kutatás eredményeit, és egyáltalán a betegekre, a dolgozókra és a berendezésekre milyen hatása lesz mindennek. A, tudom, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal is foglalkozik az adott csoport. Itt módosítások is elképzelhetők, vagy ugye e, kérhetjük azt is, hogy a hosszú távú hatásokról készüljön egy irányelv, ami ezeket a jelenlegi lehetőségeket illeti, úgy gondolom, hogy egy olyan irányelvünk lehet, amely lehetővé teszi, hogy foglalkozzon az összes új kutatással, tudományos eredményekkel, az emberi gépeken dolgozók ugye azt mondják, hogy sokkal biztonságosabbak a berendezéseik, mint amit előír az irányelv. Tehát e- ezen a területen nevezetesen, hogy egy hosszú távú hatást szeretnénk az irányelvvel kapcsolatosan, aztán a felhatalmazáson alapú jog, jogi aktusokkal kapcsolatosan mindenképpen fontos, hogy ne fagyasszák be ezt az egész folyamatot, hogy ez a folyamat előre lépés legyen, Szilva úr, aztán először Szilva úr, aztán a jelentéstevő asszonynak viszont adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlegi szakaszban ugye a módosítók végleges szövegét most ismertük meg itt, ahogy elhangzott, éppen ezért nem tudok nem tudom elmondani az ezzel kapcsolatos észrevételeimet, ugyanis tanulmányozni kell ezt a szöveget, de természetesen egyetértek azzal, hogy gratulálok én is a, a jelentéstevő asszonynal, ahogy a kollégák is megtették ezt. Gratulálok a még folyamatban lévő munkájához, és reméljük, hogy kompromisszumot tudunk kialakítani, különösen a határidókat illetően. Ha megengedik, azért lenne egy fenntartásom, ami a, azon módosítókat illeti, amelyek a szövegben benne vannak nevezetesen, azzal kapcsolatosan a bizottságnak kötelezettsége egy irányelvre irányuló javaslatot beterjeszteni, de a kutatás, tudományos kutatás szempontjából a 153-as cikk alapján ugye itt kötelezettséget kapnak a tagállamok, nevezetesen át kell venniük a jogi, a közösségi joganyagot, és itt nem a bizottságnak van kötelezettsége, amelynek saját kezdeményezésű javaslatai lehetnek. A tagállamoknak kell a tudományos kutatásokat elvégezniük, tehát úgy gondolom, hogy ezt a rendelkezés bele lehet venni az irányelvbe. Aztán vannak más eszközök, például a parlament saját kezdeményezési véleményei. Ezt már most elmondhatom a bizottság nevében, hogy fenntartásaink vannak ezen ponttal kapcsolatban. De talán ez most ez egy részletkérdés a jövő szempontjából. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Én, mint az e- ezen bizottság elnöke, reagálnom kell erre az elhangzottakra, ami a saját kezdeményezésű véleményekkel kapcsolatos, és azon a monopóliumot illetően, tehát a bizottság azt hiszem, hogy gyakorolja ezt a jogát, de vissza is él vele. Vannak olyan területek, amelyek kimondottan ezen szakbizottság illetékességébe tartoznak, például a saját kezdeményezési jelentések kapcsán, ami a, a saját kezdeményezésű jelentésekhez való jog és a, a szerződés 153-as cikkét illeti, szerencsére nem első alkalommal találjuk magunkat ilyen helyzetben. Nem szeretnék, nem szeretném önöket arra kötelezni, hogy olvassák el az összes szöveget, mert a jogi szolgálattal is, jogi szolgálattól is kaptunk számos szöveget, de mindenképpen a jó szövegezés, a jó megfogalmazás fontos a bizottság saját kezdeményezése joga alapján. Tudomásul vettem a kollégáim, az jelentés tevők megjegyzéseit, és szervételeit a különböző politikai frakciók nevében. Azt is szeretném elmondani, hogy Karima Delli nincs itt ma délelőtt, nem tudott itt lenni. Nagyon hosszú vita után az árnyék jelentéstevőkkel kimondottan a biofizika jelzése szóval kapcsolatosan. A zöldek nevében Karima Dali, e, Dali egyet ért azzal, hogy a definícióban benne maradjon ez a szó, ellentétben azzal, ami elhangzott az legutóbbi ülésünkön. Az ALDE nagyon sokat képviselői vitatták ezt a tényt, úgyhogy ezt pontosítani akartam. Rapti asszonynak mondanám a, a, a azzal kapcsolatos, hogy minden ötödik évben, öt évenként legyen egy felülvizsgálata ennek az irányelvnek. Kedves Szilvánnal, nagyon hosszan beszélgettünk erről a témáról, különösen a legutóbbi ülésen, mikor az, ugye az tevőkkel üléseztünk, és akkor úgy tűnt nekem, hogy hogyha egy ilyen rendelkezést fogadnánk el, akkor ez egész egyszerűen ellentétes lenne a ö, dolgozók ö, védelmének az érdekeivel. Miért? Azért, mert a, a potenciális hatások miatt. Ugye mindenképpen felül kell vizsgálni az irányelvet, ugye, de hogyha öt évet kell várnunk, tudva azt, hogy négy éven át, hogy vannak potenciális kockázatok, és nem reagálunk négy éven át erre, ez, ez is egy beszéd jelent. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ne ilyen ütemet tervezünk be, mert itt a, a dolgozók egészsége eh, van eh, kockázat, egészsége kockázatos. Nagyon sokat vitatkoztunk ezen. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen a problémán a szakértőkkel, a felhasználókkal, a, a betegekkel, a különböző politikai frakciókkal, és oda jutottunk, hogy hogy az lenne a becsületes, hogyha ezt itt önök előtt pontosítanám. Tehát a biofizikai szóval kapcsolatosan még visszatérek Harkin asszonyhoz. Köszönöm McIntyre asszony bizalmát is. Elnök asszony, tudomásul vettem az ön megjegyzését volt egy nagyon fontos ülésünk, amelyen nagyon sok mindent pontosítottunk. A Strasburgi Emery eh, Korhá Emery egységgel, amikor találkoztunk, nagyon sokat beszéltünk e témáról, mellesleg Natalie Grisbeck kollega nő is csatlakozott hozzánk, és más kollégák, akik nem tagjai ezen bizottságnak, azt hiszem, hogy pontosan a, a teljes munkának ez volt a, az célja, hogy az egyensúlyt biztosítsuk. Ugye van egyrészt a ö, szemeri berendezések használata a betegek esetében, aztán ott van másrészt a dolgozók egészségének a védelme. Ezen munkálkodunk. Azt is Tudni kell, hogy a ma javasolt szöveg, a ma javasolt kompromisszumok figyelembe veszik ezt a kettős egyensúlyt, és nincsen kihatásuk a jövőbeni fejleményekre, a különböző berendezéseket illetően. Ugyanis mi az a cél, hogy kevesebb legyen az elektromágneses tér. A vizsgálatok során is mindenképpen fontos csökkenteni az elektromágneses teret. Tehát egyre inkább biztonságosabb berendezések kerülnek kidolgozásra. Mindezt figyelembe vettük a munkánkban, és most válaszolnék a bizottság képviselőinek is a véleményére. Igen, arra van szükség, hogy a bizottság kötelezze el magát, hogy minden öt é- ötödik évben, vagy öt évenként a hatékonysági intézkedéseket vizsgálja felül ebben az irányelben. Nem lehet megengedni azt, hogy ugye az ne kövessük nyomon az alkalmazást, és állandóan oda kell figyelni a tudomány fejlődésére is, és azon belül is a témánkat érintő hosszú távú kihatásokra. Azt hiszem, hogy nagyon fontos mindez, ragaszkodunk mindehhez. A tanácsal még nagyon erőteljes tárgyalásokra van szükség, de a politikai frakciók véleménye is ugye az, a kezdetekben nagyon-nagyon eltérő volt, most pedig konszenzus tudtak kialakítani. Ez nem volt, nem képzeltük így az elején, ez nem volt ad, adott az elején. Tehát az összes kompromisszum ilyen értelemben született, kettős a szándék, egyszer ugye meg kell nézni a hosszú távú kockázatokat, másrészt pedig a bizottságnak el kell köteleznie magát, hogy öt évenként vizsgálja felül az alkalmazását az irányelve. Köszönöm, elnök asszony! Visszaélek a, az elnöki pozíciómmal, és még egy apróságot kérdeznék a dolgozók esetében értem, hogy rájuk vonatkozik, és hogyha van mm, mellékhatás, igen, igen, mindenre kiterjed a e, tervezet. Most a, a másik irányban, hogyha a, az ágazat, az ipar hirtelen feltalál egy nagyon nagy hatékonyságú gépet, ami e, sokkal kisebb elektromágneses teret e, al, ö, jelent, akkor ö, mi lesz ezzel az irányelvel? Egyszer csak ki kell dobni, mert már nem ö, releváns? Hát először is nem ö, sugárzásról van szó, tehát nem olyan, mint az ionizáló sugárzások, ugyanis az elektromágneses tér lehetővé teszi, hogy ne használjunk sugárzást. Ö, ugyanis a sugárzás maga mérgező, az elektromágneses térről viszont semmilyen ilyen tudományos bizonyíték nem áll rendelkezésre, mi szerint az önmagában véve káros lenne. Na most, ami ennek az irányelvnek a tartóságát illeti, a jövőbeli tudományos kutatások előrehaladás vonatkozásában, Nos, pillanatnyilag nem lehet kibújni az irányelv alól, nemzetközi normák vannak, és a gépeknek, berendezéseknek egyébként is meg kell felelniük ezeknek. Ezekkel egyébként a mellékletben foglalkozunk. Azt szeretném mondani elnök asszony önnek, hogy nem a frakció nem azért volt ö, kemény ez a munka, mert a frakciók nem akartak volna együttműködni. Ö, nagyon sok jó szándékot tapasztaltam itt, hanem pontosan a tanácsban ö, volt a sok gond, ö, ugyanis a melléklet ö, jelentős mértékben éppen ezekről az aspektusokról szól, és nem a mellékletekkel kezdte, illetve volt olyan elnökség, amelyik a mellékletekkel kezdte, volt olyan, amelyik pedig magával a szövegtesttel a tárgyalást. Szóval nagyon sokat dolgoztunk rajta, és úgy gondolom, hogy most már jó lesz a dolgozók, munkavállalók, a e, cégek számára és a betegek számára is e, ez a szabályozás. Nagyon-nagyon hálásan köszönöm az összes árnyékelőadónak ezt a munkát, ugyanakkor a szakbizottságunk titkárságának is. Ők ugyanis nagyon segítőkészek voltak, végig ott voltak, és Erbia úrnak az Európai Bizottságtól külön köszönetet szeretnék mondani, ugyanis ő hónapokon keresztül együtt dolgozott velünk e témában. Köszönöm. Remek, akkor e gazdag vita alapján december 6-án szavazunk, és aztán majd következik a nagy tárgyalási folyamat, de talán ez most már kevésbé lesz bonyolult, mint az utolsó témával kapcsolatos tárgyalás, amit még meg kell beszélnünk, ugyanis a 16. pont kapcsán visszaadom Morán Sártyé asszonynak a szót, hogy áttekintsük a helyzetet a trilógus állását az Európai Szociális Alap vonatkozásában. Előadó asszony, újra öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mit is mondhatnék először is ezekről a tárgyalásokról, amelyek a tanácsa zajlanak? Ön is említette, elnök asszony, rendkívül kemény tárgyalások ezek az Európai Szociális Alap vonatkozásában, a trilógus kereteiben. Hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság ebben a trilógusban rendkívül jó szándékú, kiegyensúlyozó szerepet tölt be, a tanácshoz képest, amely még mindig nem tudott tárgyalási pozíciót kialakítani. És emiatt nagyon sok dolog elhúzódott. E, meg kellett állapodnunk így a munkamódszerről. Hál' Istennek sikerült ugyanis a mi erőnket azt adja, hogy a foglalkoztatási szakbizottságban szavaztunk a kérdésről, és így a parlament részéről egy erőteljes tárgyalási mandátummal rendelkezünk. A másik erősségünk az, hogy milyen előadókat neveztek meg a különböző frakciók ugyanis. Nagyon elkötelezett előadója van minden frakciónak, nagyon kompetens előadója, akik jól átlátják az egész ügyet, és akik velem és önnel elnökasszony együtt eljönnek a tárgyalásokra, és ott nagyon határozottan lépnek fel további erősségünk, hogy milyen jó a titkárság, Szabina Niello és Moria Andrelli, illetve a jogi osztály, akik sokat segítenek. Most már az ötödik trilógusra kerül sor, illetve ötre került már sor eddig nem csak a soros elnökség, hanem az ír elnökség képviselői is ott voltak ezeken. A bizottságtól pedig Manuela Gelenk, a részlegvezető. Tematikus blokkok formájában veszük át a témát aztán ezen belül cikkenként, egyenként haladunk. El kell, hogy mondjam, hogy vannak nagyon nagy nehézséget okozó pontok, amelyeknél érvelnünk kell, még a legkézenfekvőbb témáknál is, például a célpopulációt illetően nagyon határozottan fel kell lépnünk, hogy ez ne változzon, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük ezt a célpublikumot. Aztán, ami a fiatalokat illeti, vagy a képesítés nélkül az iskolából kikerülteket, nem látjuk, hogy stabilizálódna a dolog, még mindig minden a levegőben van, folyamatosan ezt tapasztaljuk ebben a trilógusban, új és újabb megfogalmazási javaslatokkal kell előállnunk, hogy konszenzust tudjunk kialakítani. Tehát folyamatosan érveket adunk a tanácsnak, hogy ott talán majd kialakul a tárgyalási mandátum, illetve egy új szövegezés. Nagyon lassan, túl lassan haladunk, de különösen az jelent problémát, hogy nincs igazi tárgyaló partnerünk, akivel megállapíthatnánk, hogy előre tudtunk lépni. Úgyhogy ez számomra kételyeket ébreszt. Trilógusról trilógusra. Köszönöm szépen, de hát azért néhány győzelmet elkönyvelhetünk magunknak, konkrétan a program készítési címekről, fejezetekről, a bizottság részéről, a regionális programoknál. Ugye ezt sok trilógusnál tapasztaljuk. Valójában a, a költségvetési témában nincs meg a szándék a e, tanácsban, hogy úgy haladjunk, mint a e, jogalkotási e, területeken. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Kérdezném a kollégáktól, hogy van-e valakinek észrevétele? Úgy látom, hogy senki nem kíván hozzászólni. Befejeztük a munkát köszönjük a tolmácsok munkáját, ezúttal hamarabb elengedjük őket, és december 6-án 9 órakor